Buongiorno, colleghi, se ci accomodiamo... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, kezdjük meg az ülésünket. Allora, dopo la presentazione... Akkor azok után, hogy tegnap jelentéstevünk bemutatta, illetve a kollégáink bemutatták a tematikus dokumentumokat, illetve a munkadokumentumokat, a pénzmosás legális gazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatban, beszéltünk um, a pénzmosásról a bankok tekintetében, a pénzintézetek tekintetében. Nos, hát ezek után a mai napon egy különleges témát fogunk feldolgozni, amely talán majd hozzásegít bennünket uh, ahhoz, hogy munkánkat segítsük további adatokkal. Az első klaszter a rendőrségről fog szólni, határokon átnyúló tevékenység. Fárszi úr lesz az első vendégünk, Belgiumból érkezett hozzánk. A belga rendőrség információ gyűjtésének kérdéseiről fog beszélni, aztán ír vendégünk következik, Drew Harris, aki az Egyesült Királyságbeli gyakorlatról beszél, aztán Oliver Huth következik, aki pedig Németországból érkezett, Westfáliából hozzánk, aki a, be, a német rendőrségtől érkezett, és végül Viktória Amici következik a CEPOL-tól, és még azután még az Európai Bizottságtól is az Európai Uniós vonatkozó jogszabályokról fog szó esni. A vitát úgy fogjuk lefolytatni, ahogy szoktuk. Mindenkinek 15 percet biztosítunk, azután pedig vitát fogunk kezdeményezni. A kollégák majd elmondják gondolataikat, kérdéseiket, és aztán majd megkérjük, hogy a szakértőink választ adjanak ezekre a kérdésekre. Akkor François Farsi lesz az első. Kérem. Mille grazie. Bonjour à tous. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Néhány ö, információval szeretnék a mai napon szolgálni azzal kapcsolatban, hogy Belgiumban hogyan is közelítjük meg a kér, ezt a kérdést a információgyűjtés, bizalmas információk gyűjtése a rendőrségi munkában. Itt most nem csak általában a bűnözés ellen használjuk ezeket fel, hanem most kimondottan a szervezet bűnözésre vonatkozó vetületeiről fogok beszélni ennek a kérdésnek. Ez egy rendkívül szerteágazó tevékenység, ami a definíciókat illeti. Ugye itt fontos az, hogy különbséget tegyünk az információk között, a különböző típusú információk között. Tehát vannak olyan információk, amelyeket le tudunk, vissza tudunk követni, más információkat kevésbé. Ugye ezek az információk, ezek sok területről érkezhetnek, rendőrségi, bűnügyi információk, lehetnek a terepen szerzett információk, épp úgy, mint katonai jellegű információk. Stratégiai, taktikai és műveleti információk, illetve megközelítésre van szükség. Ez egy konkrét virtuális információgyűjtést jelent. Ugye itt nyitott vagy titkos technikai vagy emberi forrásokból származhatnak az információk. Hát a mai napon főként a büntető jogi vetületekről beszélünk, és arról, hogy hogyan is tudjuk strukturálisan, proaktívan megközelíteni ezt a kérdést a szervezet bűnözés elleni harcban. Belgiumban már hosszú évek óta a rendőrség az intelligence policingon keresztül szerez információt. Ezt a koncepciót az Egyesült Államokban dolgozták ki kb. 30 évvel ezelőtt. Ez azt is jelenti egyben, hogy a rendőrségnek vannak olyan egységei, amelyek kimondottan információgyűjtéssel foglalkoznak, titkos információk gyűjtésével. Ezek után pedig fontos az is, hogy a rendőrök végezzék a rendőrségi munkát, az információgyűjtést, a nyomozást, és ne pedig mondjuk a helyszínen fellépő tűzoltók, akik ugye állandóan különböző helyszínekre kell, hogy menjenek. A rendőrség munka általában egyfajta reaktív munka, ezzel szemben próbálunk mi most egy más megközelítést alkalmazni, a megelőzést és az eltérítés módszereit. Megpróbáljuk a szervezett bűnözések kapcsolatban alkalmazni. Itt igazából nem annyira egy technikáról van szó, hanem egyfajta professzionális reflexről, vagy majdnem, hogy egy filozófiai megközelítésről. A jó nyomozó mindig megkeresi a jó információkat, szaglászik, mindent megkeres, ami segítségére juthat. De sokszor ez közép és hosszú távon nem túl sikeres, mert általában egy-egy esethez köthető megközelítés. Mi mit próbálunk tenni a belga szövetségi rendőrségnél? Integrált és teljes körű megközelítést akarunk alkalmazni, azért, mert a bűnözők stratégiai, taktikai és műveleti oldalról próbáljuk megközelíteni. Ez azt is jelenti, hogy interakciót hozunk létre a különböző szintek között. A stratégiai információgyűjtés tulajdonképpen a kontextus megismerését jelenti, hogy milyen jelenségek és milyen bűnözői csoportok vannak jelen, és hogy melyek a közeljövő nagy biztonsági kihívásai. Itt általában nemzetközi vagy nemzeti tanulmányokra alapozzuk munkánkat, de akár az Europol, a nem, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Interpol, vagy az egyetemek világából is jöhetnek ilyen tanulmányok. Itt nagyon sok információról van szó, amelyeket megpróbálunk összefűzni annak érdekében, hogy megértsük jobban a stratégiát. Például a kokain a kapcsolatban megvizsgáljuk azt, hogy milyen mafia klánok vesznek részt ebben a munkában, honnan érkezik, melyek a legfőbb forrásai a kokain beérkezésének. Ami a taktikát illeti, itt inkább akciótervek kidolgozásáról van szó, egy-egy jobban körülírt bűnözői csoport munkájával kapcsolatban. Például, hogyha tudjuk, hogy lopott autókkal üzletelnek bizonyos városokban, akkor megpróbáljuk ott azt a milliót felderíteni, tehát ez egy specifikusabb munka, de mm, említhetnénk példaként az emberkereskedelmet is, ezek mind-mind a taktikai információgyűjtés alá esnek. És végül a műveleti információgyűjtés, ami pedig napra készíteszi a munkát, a különböző gyanúsított személyek felderítése, vagy a gyanús ügyletek felderítésére gondolok. Tehát itt akár az illető mobiltelefonjának telefonszáma, vagy az ellopott autónak a rendszáma, és így tovább. Tehát ezek mind olyan apró információ elemek, amelyek hozzájárulhatnak megint csak a teljes kép felderítéséhez. Ez a három szint egymással összefügg, mondjuk úgy, hogy egymás nélkül nem is tudnánk működni. A taktikai, műveleti és stratégiai megközelítést, tehát összesen egy, egyfajta integrált megközelítést tesz létre, ez helyi és nemzetközi szinten egyaránt megvalósul ezen kívül integrált megközelítést alkalmazunk, tehát az összes rendőri szolgálat, rendőrségi hatóság bevonásával végezzük a munkát. Tehát fontos az, hogy mindenki részt vegyen ebben a munkában, tehát a helyi rendőrtől kezdve a vizsgálói bíróig, aki mondjuk az interneten keres információt, mind-mind összefüggő munkát kell, hogy végezzenek top-down, tehát felülről meg, lefelé, illetve ugyanakkor alulról fölfelé táplálkozó megoldásokra van szükség, tehát mind a kettőt, mind a két csatornának működőképesnek kell lennie. Van egy köztes szint, annak érdekében, hogy a nyomozást megkönnyítsük, és hogy a nyomozó hatóságoknak az akcióterveit konkrétan segítsük információ inputtal. Ezen kívül fontos még az is, hogy az hogy egyfajta analízist végezzünk, hogy bizonyos jelenségeket, vagy bizonyos bűnözői szervezeteket jobban megismerjünk, le tudjunk írni. Tehát ennek a kettős megközelítésnek, a bottom-up és a top-down együtt jobb minőségi munkát teszélhetővé, ehhez természetesen azért bizonyos feltételeknek meg kell felelniük az információknak. A mai napon megpróbáljuk a biztonság képét definiálni. Belgiumban hogy is néz ez ki, igazságszolgáltatási területekre van leosztva Belgium, és ezt próbáljuk biztonsági szempontból is követni. Itt nem csak arról van szó, hogy lássuk azt, hogy a jelen helyzet hogyan néz ki, hanem a jövőre nézve a szervezet bűnözés elleni harcban szeretnénk felhasználni ezt a mai képet. Belgiumban van egy nemzeti biztonsági terv, amelyet a rendőrség készített el, és a belügyminisztérium, illetve az igazságügyminisztérium kell, hogy ezt jóvá hagyják. Ezek a különböző működési módszereket, a főbb célkitűzéseket tartalmazzák. Még azelőtt, hogy ezt a nemzeti biztonsági tervet elkészítik, egyfajta analízist végeznek a rendőrségi szervek különböző külső, például egyetemek bevonásával, vagy különböző statisztikák figyelembevételével, valamint a nemzetközi szervezetektől érkező információkkal, tehát például az Europol, az Interpol és az ENSZ szakosított szervezének szerveitől érkező információkat is figyelembe veszik. Tehát ezzel egyfajta, kialakul egyfajta kép arról, hogy hogyan is néz ki a jelenlegi helyzet, és ebből indulunk ki akkor, amikor a nemzeti biztonsági tervet elképzeljük és megalkotjuk. Ez egyfajta nagy stratégiát jelent, és a büntetőjogi rendőri munkának megközelítését top-down szinten próbáljuk ebből levezetni. De ez persze nem elegendő. Ez önmagában nem elegendő, mert helyi szinten is ezt a képet pontosítani kell, célzottá kell tenni, mert az események nagyon gyorsan mozognak, vagy történnek meg, és a taktikai kérdések nem szerepelnek ebben a nagy nemzeti biztonsági tervben. Tehát ezért fontos egyfajta állandóan változó diagnosztikai képet lefesteni az országról. Ebben a helyi szintű stratégiákat is már figyelembe tudjuk venni, és a rendőrség, illetve a hírszerzés től érkező információk segítségével egy komplett diagnosztikát tudunk végezni biztonsági szempontból, megnézzük azt, hogy melyek azok a nagy elemek, amelyek a bűnözésben részt vesznek. Tehát egyrészt ugye a bűnözői jelenségek, bűnözés mint jelenség, ezek természetesen szerepelnek a nemzeti rendőrségi statisztikákban, de aztán fontos az is, hogy kik azok a bűnözői csoportok, akik részt vesznek, ezekben a folyamatokban, és a harmadik elem, melyek azok a területek, ahol koncentrálódik a bűnözői csoportok, vagy a bűnfészkek, hol koncentrálódnak. Maurice Cusson, egy kanadai kriminológus dolgozta ki ezt a módszert, amely a területi megközelítést alkalmazza. Itt nem csak egyfajta földrajzi megközelítésről van szó szoros értelemben, hanem az úgynevezett visszavonuló pontok, ahová elmennek a bűnözők, vagy pedig azok a helyek, például bárok, vagy éjszakai mulatóhelyek, vagy klubok, ahol elköltik a pénzüket a bűnözők, és ahol találkoznak egymással, ahol szórak, ahová szórakozni járnak. Ezek fontos információk a hatóságok számára, illetve a nyomozók számára, de ugyanakkor fontos ezeknek a területeknek a monitorozása, hogy hol is vannak, tehát ez a, ez a három földrajzi megközelítés, ez a hármas megközelítés, hol működnek a bűnözői csoportok, hová húzódnak vissza, és hol találkoznak egymással, hol szórakoznak. Ez mind arra segít bennünket, hogy minél gyorsabban tudjunk fellépni, és azokat a azokat az információkat tudjuk használni, amelyeket operatív módon megkaptunk. Taktikai szempontból minél gyorsabban kell reagálni az újonnan fellépő fejleményekre, jelenségekre. Tehát ezért fontos az integrált megközelítés, hogy helyi szinten és nemzeti szinten egyaránt kövessük a kép fejlődését ennek a képnek a diagnosztikával össz egybe kell esnie, és a jelen helyzetre kell vonatkoznia. Ezért fontos tehát ennek a három szintnek az összehangolása, és hogy minél rövidebbre csökkentsük azt az időt, amely a, a helyzet felmérése, a konkrét probléma megjelenése és a reakciók között eltelik így pertinensebb, komplettebb megoldást tudunk alkalmazni. És a, az AWF, illetve a szokta jelentések hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európol, a tagállamok jobban együtt tudjanak működni az európai rendőrségi cikluson belül. Tehát a fő cél az az, hogy minél hamarabb előre láthassuk azt, hogy milyen típusú bűncselekményeket kell majd megoldanunk, és nem csak a konkrét adatokat alkalmazzuk, hanem azokat az adatokat is, amelyek mindenféle más szolgálatoktól érkeznek be. Ezeket együtt analizáljuk, és így alakítunk ki egy képet. Végkövetkeztetésként azt tudom elmondani, hogy az integrált és teljes megközelítés nagyon jó megoldás véleményünk szerint, mert a rendőrség és a az érintett hatóságok bevonásával működő rendszer és a biztonságot garantálja. Köszönöm szépen. Mr. Harris úr következik aki Észak-Írországból érkezett hozzánk, és tapasztalatairól fog beszámolni az Egyesült Királyság rendőrségi gyakorlatáról. Thank Köszönöm. Mindenkinek eh, jó reggelt kívánok. Eh, Drew Harrisnek hívnak, és eh, én vagyok a felelőse az észak-írországi bűnügyi nyomozásnak, eh, beleértve a komoly bűncselekményeket, eh, a szervezett bűnözést, a titkos információgyűjtést, illetve a bűncselekmények helyszínének feldolgozását. Mi egy 1,8 millió embert ellátó rendőri szolgálat vagyunk. Észak-Írország alapvetően biztonságos térségnek számít, ugyanakkor az egyetlen brit ország határ Észak-Írország és szárazföldi határ Észak-Írország és Írország között eh, húzódik, amely külön problémákat okoz, eh, és emellett is vannak problémák, amelyeket a szervezett bűnözők okozhatnak, például a, közösséget áshatják alá, korrumpálhatják a különböző szakmai szervezeteket, és emellett súlyos bűncselekményeket elkövethetnek személyek ellen is, miközben az egyetlen céljuk az, hogy haszonra tegyenek szert. Az elmúlt 5-10 évben megváltozott a bűnözés jellege, Észak-Írországban is, nemzetközibbé vált a bűnözés Észak-Írországban. Nagyon nehéz most már olyan nemzetközi szervezett bűnözői csoportot találni, amelynek ne lenne valami fajta nemzetközi kapcsolata. Ez természetesen részünkről is taktikai változtatásokkal járt. Többek között jobb lett az együttműködés más rendfertartó szervekkel, és emellett felállítottunk egy szervezetbűnözési nyomozócsoportot, amely együttműködik, amely összehangolja a többi Észak-Írországban működő rendvédelmi szervvel a munkát, és emellett együttműködünk a Dublini, tehát az Ír köztársaságban tevékenykedő rendvédelmi szervekkel is. A, hadd magyarázzam el, hogy miről szól a titkos információ gyűjtés. A mi, fogla, mi fogalmaink szerint itt tudni kell azt, hogy milyen tudással rendelkezünk, megvannak-e ezek a rendszerek, amelyek révén azonosíthatjuk a tényeket, megvannak-e folyamatok, amelyek az elemzést teszik lehetővé, és tudunk-e kellő időben fellépni. Ehhez szükség van együttműködésre a többi ügynökséggel, közös definíciókkal kell rendelkeznünk, tényleges kapcsolatokat, bizalmon alapuló kapcsolatokat kapcsolatokat kell kialakítani a többi rendfenntartó szervvel. Itt a bizalom rendkívül fontos, mert különösen, mert különösen érzékeny információk kerülnek megosztásra. Az információ az egy nagyon fontos árucikk, egy drága árucikk, E, információ beszerzése az nem öncél, az információ beszerzése e, az valami fajta büntetőjogi eredményt kell, hogy e, elérjen. Ez egy megfoghatatlan árucikk, amely arról szól, hogy megpróbáljuk felderíteni az egyes bűnözői csoportok jövőbeni célkitűzéseit és tetteit, proaktívan lépni erre. Ez, erre használjuk fel a saját erőforrásainkat, és a begyűjtött információk alapján próbáljuk megbecsülni, hogy mire készülnek a bűnözői csoportok. Gyakran kerülnek nagyon érzékeny információk eh, a birtokunkba, amelyek elvezethetnek letartóztatáshoz vagy házkutatásokhoz. Az információ tehát eh, egy eh, ritka kincs, néha csak drágán lehet megszerezni, kockázatot eh, alap, adott esetben életveszélyes módon lehet megszerezni, ugyanakkor mindig figyelni kell a törvényességre, hogy törvényesen szerezzük meg ezeket az információkat. Az információszerzésnek kell, hogy legyen valami nyomozati relevanciája, és amennyiben van neki ilyen, akkor ez az információ rendkívül értékes lehet. A partnerekkel megosztjuk az információt, kölcsönös érdek áll e mögött, megpróbáljuk a lehető legjobban felhasználni a rendelkezésünkre álló információt, és összpontosítani együttműködve az erőforrásainkat a szervezett bűnözés elleni harcra Nézzük, hogyan működik az együttműködés ezen a területen. Mi a északír rendőrség egy egységes szolgálat vagyunk, tehát az egész rendszeren belül az elemzők megkaphatják az információt, Egyébként pedig nem különítjük el különösebben a titkos információszerzést, mert összefüggések vannak a bűnözés különböző spektrumai között, akár a nagy tömegben végzett, viszony, vagy elkövetett viszonylag kis bűncselekmények, akár a súlyosabb bűncselekmények, akár a terrorakciók között. Átjárás van tehát, ez egy teljesen összefüggő spektrumként jellemezhető mi ez ellen úgy tudunk fellépni, hogy mindenhol jelen legyünk és beavatkozhassunk ott, ahol a begyűjtött információ azt lehetővé teszi. Ezért egy egységes rendszerben hiszünk, amelynek nincsenek oldalágai, és minden típusú elkövetési módra szeretnénk reagálni az ilyen információgyűléssel. Most mutatnék önöknek egy esettanulmányt is, a Slick akciónkat. Ez egy olyan akció, amely az egész Egyesült Királyságra kiterjedt. 2006-ban az, e, az embercsempészet mértékét szerettük volna jobban felmérni. Eh, Észak-Írországban 2006-ban nem rendelkeztünk adatokkal az emberkereskedelemre vonatkozóan. Két évvel később már igen, a, pont a Slick akciónak eh, eh, köszönhetően. Ez egy proaktív nyomozás volt, az emberkereskedelem és a prostitúció témakörében. A nyomozás kiinduló pontja az volt, hogy kínai újságokban hirdetések jelentek meg, emellett Eh, ezeket a kínai eh, nőket félrevezették, eh, iskolai brossúrákkal győzködték őket, családok képeit mutatták, akikhez úgymond babysitternek elhelyeznék őket, illetve egyéb módon próbálták őket arra rávenni, hogy jöjjenek Észak-Írországba, ahol majd akár oktatásban, akár foglalkoztatásban reménykedhetnek. 2000 2006-ban kezdtünk tehát odafigyelni az emberkereskedelemre azért, mert az Egyesült Királyság többi részében ez már egy elterjedt jelenség volt, és aztán felfigyeltünk arra, hogy a saját területünkön is megjelennek ezek a hirdetések, az eszkort szolgálatok hirdetései, és a titkos információgyűjtés eredményeképpen jöttünk arra rá, hogy nálunk is ez a probléma megjelent. milyen információs forrásokat használtunk a nyomozás során. Először is a tengeri, illetve a légi határokon szolgáltatóesítő tiszteket, információit használtuk fel, emellett a szállítóleveleket, illetve a repülőgépeknek az utaslistáit, megosztottunk más szolgálatokkal információt, repülőtéri ipari kamerákat és azok felvételeit elemeztük, és információ cserét hajtottunk végre más brit rendőri szervekkel. Emellett együttműködtünk az európai és nemzetközi partnereinkkel. E, különös tekintettel az ír e, rendőrségre és a kínai rendőrségre. Így tudtunk e, már a kínai indulástól kezdve figyelemmel kísérni bizonyos személyeket, akik Dublinba érkeztek és közúton jutottak el tovább Észak-Írországba. Fontos volt tehát, hogy a Dublini rendőrséggel együttműködjünk. Emellett a pénzmozgásokat figyeltük, illetve kielemeztük a lakosságtól beérkező bejelentéseket is, emellett megfigyeléseket is végeztünk. Ez a térkép egyrészt bemutatja önöknek, hogy milyen kicsi Észak-Írország Európához képest, illetve Kínához képest, mégis célpontjává válik a kínai bűnözésnek Írország. Emellett a térképen önök látják azt is, hogy van szárazföldi határ Írország és Észak-Írország között. Ezt a szárazföldi határt használják ki a bűnöző szerbek, szervek, és ez mutatja meg annak a fontosságát is. A térképen jól látszik, hogy együtt kell működnünk mind a brit hatóságokkal, mind pedig az ír hatóságokkal. információ cserére van tehát szükség, ki kell dolgoznunk a közös nyomozásokat a többi rendvédelmi szervvel. The outcome overall... A az akció eredményeként tíz áldozatot, e, emberkereskedelem áldozatát sikerült e, kimenekítenünk, és e, születtek ítéletek is azóta ebben az ügyben, mert már lezártuk ezt az ügyet. Emellett az, ezóta további 77 emberkereskedelemmel, emberkereskedelem áldozatát sikerült kimenekítenünk. Ez egy komoly probléma, és ha Észak-Pírországban probléma, akkor nyilvánvalóan mindenhol máshol is. Mi magunk nagyon komolyan vesszük ezt a típusú bűnözést. Azért használtam fel ezt a, az esettanulmányt, mert ebből bizonyos következtetések levonhatók, például a nyomozás, eh, nyomozásra eh, vonatkozóan is. A tiszteknek, eh, nyomozóknak tényleges taktikai választási lehetőségeket kell biztosítani, és ahhoz, hogy megtaláljuk eh, a szükséges információt, eh, ahhoz eh, egyrészt szét kell néznünk a saját embereink között, másrészt pedig más hatóságok tagjai között. Együttműködve kell közösen megértenünk a bűncselekmények súlyát, ki kell építenünk a bizalmat egymás iránt, és megtalálni a közös nyomozási lehetőségeket, és aztán azokat lefolytatni. E, emellett fontos még a pénzügyi nyomozás, amely arról szól, hogy megpróbáljuk akár az utolsó centet is eh, nyomon követni. Alapvetően ez a bűncselekményfajta a kapzsiságról szól, eh, a pénzszerzésről. Ez eh, számunkra is lehetőséget biztosít, tehát még egyszer proaktívan kell fellépni mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bűnözők ne épülhessenek be a rendvédelmi szervekbe. E, egy totálisan megbízható és tiszta szervezetet kell fenntartani. A házon belül is e, megfelelően kell megszervezni a feladatok elosztását. Mindehez hozzájárulhat e, az információ gyűjtés, illetve az információ megosztása. Így tudunk fellépni hatékonyan a rossz fiúk ellen. Köszönöm, Harris úr. Oliver Gut következik, aki Németországból érkezett hozzánk, Észak-Veszfáliából, rendőr, nyomozó, és arról fog beszélni, hogy hogyan is tudják a hírszerzési elemeket felhasználni fontos elem ez, erről már az elmúlt hetek során nagyon sokat beszéltünk, különbségeket is tettünk a különböző fajta információk, bizonyítékok és így tovább között, tehát megpróbáltuk definiálni ezeket a fogalmakat a rendőrségi nyomozási munka szempontjából. Tehát Ruth úr, öné a szó 15 perc. Ja, guten Tag, meine Damen und Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást a német szövetségi nyomozó szervezet nevében beszélek, amely egy olyan szövetség, amely az összes bűnügyi nyomozót egységesíti. Hadd szóljak az infrastruktúránkról, 16 ö, tartományi rendőrség és egy szövetségi szint működik nálunk. Értékeléseket, elemzéseket végzünk, ezen túl pedig egyetemi kutatói projektekkel kapcsolódunk, van egy kutatói intézetünk, és ö, ezt a munkát egységesítjük. Ha röviden összefoglalhatom azt, hogy a szövetség milyen módon foglalhatja össze a munkát. Visszatekintünk és előre tervezünk. Ez az a szlogen, amely mentén megszervezzük a munkánk. Igyekszünk tudást generálni, az elkövetői struktúrákról, azok tevékenységeikről kutatásokat végzünk annak érdekében, hogy ezek ezt jobban lekövethetőek, nyomozhatóak legyenek. Ha definíciót keresünk a titkos információra Németországban, erre a fajta hírszerzésre, most nálunk a titkos információ gyűjtése, értékelés olyan személyekről, csoportokról és hálózatokról, szervezetekről, akár földrajzi kiterjedésről, amely kulturális, politikai és gazdasági eseményekhez kapcsolódik. A, és ezen kívül a, ehhez kell igazítanunk ezen fejleményekhez és eseményekhez a titkos információgyűjtést. A legális és illegális tevékenységek összefonódását és párhuzamoságát is vizsgáljuk az információk értékelése, a személyekre vonatkozó adat értékelése révén igyekszünk a rendőrséget segíteni abban, hogy a különféle tendenciákat a szervezet, szervezet bűnözés mértékéről, kiterjedéséről, módszertanáról tájékoztassuk őket, és a politikusoknak is, a politikai osztálynak is információit nyújtsunk. A hírszerzés folyamatát többféle eszköz segíteni Németországban. A probléma egyre mélyül, ezért fontos, hogy a megoldások is, kutatása is kövesse a fejleményeket. Tehát évről évre szervezünk olyan konferenciákat is, ahol statisztikai értékelésekre is sor kerül, szakértői interjúk révén, a Delphi módszertan révén, műveleti és stratégiai eszközök révén, ezek révén szervezetünk a jövőben is képes lesz olyan elemzéseket végezni, amely alapján felmérhetjük a következő 5-10 évben a szervezett bűnözés milyen módon alakulhat, fejlődhet, infrastruktúráját tekintve, elkövetési módszertanát tekintve, pénzügyi forrásait tekintve, és az internetre is ki kell terjeszteni természetesen a rendőri munka és a, a bűnüldözés tevékenységét és eszközeit. Ezen túl a műveleti értékelésről már beszéltek, ez a nyomozati munkát segíti. Nemzetközi szinten az információs folyamat, információk feldolgozására különféle fázis modellek ö, érvényesülnek, a képzéstől az értékelésig terjednek ezek az eszközbeli lépések. Az általános cél az, hogy egy a bizonyítékokra törekvő módszert jön létre, tehát nem feltétlenül egy, egy egyik vagy másik fázis módszer mellett kell láncsát törnünk, a lényeg az, hogy alkalmazhatóak legyenek ez. Értékelési standardek, normák alapján értékeljük az információk, azok objektivitását, érvényességét és a nemzetközi kihatásait, vetületeit is. A titk titkos információgyűjtés bizonyos feltételeknek kell megfeleljen. Németországban úgy gondolom megegyezés született az, az, a szervezetek részéről, a rendvédelmi szervek részéről ezt e tekintetben is egymással kompatibilis adatértékelési módszertanak folynak, vannak olyan információs központok, amelyek átmegy az információ, és amelyek ilyen módon képesek információt cserélni egyrészt nemzetközi szinten, másrészt a tartományi szervezetek között. Tehát nagyon fontos elemei ezek a központok a titkos információ gyűjtésének és feldolgozásának, továbbadásának egymás között. Nagyon fontos még a személyzeti munka. A, fontos, hogy felvetünk olyan szakembereket, olyan tiszteket, akik jó nyelvtudással bírnak és képzettek. Ez az európai szintű nemzetközi bűnözési kapcsolatok tekintetében, és különösen a titkos információgyűjtés tekintetében rendkívül fontos. Mert a nemzeti sztenderdeket össze kell kötni a nemzetközi normákkal, követve a szervezet bűnözés jelenségeit, összevethető módon világosá téve, hogy ki az, aki információ beszerzésért felelős, ki az, aki annak feldolgozásáért, továbbadásáért, tehát egy megfelelő feladat megosztás ö, rendkívül fontos a titkos információ gyűjtésének folyamatában. Az adatok beszerzése, ö, fenntartása és az értékelésben a felelősségi körök meghatározása, feladatkörök meghatározása rendkívül fontos. Észszerűnek tűnik az is, hogy regionális nemzetközi normákat és standardeket egyeztetünk, és ezek végrehajtását is ellenőrizzük. A központi szervezetekben a regionális információk értékelése során azok nemzetközi hatásait is vizsgálni kell, és azt is tudnia kell egy-egy bűnözési szervezetnek, akár a tartomány is, a többi tartomány vagy a szövetségi ö, rendvédelmi szervek súlypontja hol fekszik, azok épp mit csinálnak, azok munkája hogy alakul. Ez tehát egyeztetést, koordinációt tesz lehetővé, illetve szükségesé. Az, tehát a szerepbűnözés elleni fellépésben egyeztetnünk kell a struktúrákat és a nyomozási koncepciókat. Így lehet azokat a standardeket kilakítani, amely segíthet bennünket a munkában, annak kategóriai kialakításában, és a benchmarking módszertan révén lehet összevetni az egyes rendvédelmi szervek munkáját, illetve megvizsgálni a további fejlődés lehetőségei potenciálja hol rejlik, és hogy lehet egymástól tanulni. Nagyon fontos, ahogy már előtt az előttem szóló is említette, hogy minden munkatársunk részt vegyen a titkos információ gyűjtésben, Tehát a, a, akár a, a terepen dolgozó kollégák, akik, akik nyomon követhetik mondjuk egy rendszám mozgását, egy, egy gépkocsi mozgását, egészen addig, akik a központban dolgozzák fel az adatokat, mindegy, mindegyüket össze kell kapcsolni egy észszerű tudásmenedzsment módszertana mentén, megadva mindenki számára azt az információt, amely éppen szüksége van a munkájához. Tehát fontos, hogy a, a, a rendvédelmi szervezetek ellássák megfelelő információval a személyzetüket, és bizonyos témákra felhívják a figyelmüket folyamatos képzéssel, ö, oktatással akár. Az is fontos, hogy hálózatot teremtsünk, kapcsolatokat teremtsünk a, rend, a rendőrség és a, a gazdaság között. Egyfajta PPP, Private, partner, private Police Partnership mentén rendőri munka korábban nem koncentrált erre, holott rendkívül fontos a gazdasággal való információs beszélési kapcsolatok fenntartása a szerzett harcban. Ennek persze meg kell teremteni a jogi kereteit is. A német rendőrség külön, szigorúan külön válik a, a hírszerzési szervektől, szervezeti és jogi tekintetben is. Ám nagyon fontos, hogy titkos információgyűjtés során olyan adatokat gyűjthessünk, amelyek aztán a bíróság előtt is megállnak, és ehhez miközben a jogi keretek és a feladatkörök szigorúan elkülönülnek. A, nagyon, a, a rendőri munka alap célja természetesen az, hogy a, a megfelelő vád anyag alakulhasson ki, tehát vádat lehessen emelni. Ehhez ismernünk kell minden országban az ottani jogi kereteket, az informátorok védelmétre vonatkozó szabályok tekintetében is az országos és a nemzetközi jogszabályok ismerete rendkívül fontos. Fontos, hogy ez központi helyen történjen, a feladat megosztással párhuzamosan. A jövőre tekintve, Európára tekintve, mi, mint egyfajta szakmai szervezet szempontjából vizsgálva a titkos információ gyűjtésének lépéseit, az adatbázisok kialakítása eléggé robosztus kell legyen ahhoz, hogy akár rejtett ügyeket is feltárhassuk, innovatív eszközökkel a gazdasági bűncselekményekre is kiterjedő módon. A folyamatos follow-up, nyomonkövetés is fontos eleme ennek a munkának, ahogy a nyomozás lezárása után is megvizsgálva, hogy mennyire volt sikeres a nyomozási munka, a, a vádemelés milyen úgymond eredménnyel járt, és a szervezett bűnözésre milyen hatással volt egy-egy nyomozás. A, az is észszerű, hogyha a titkos információgyűjtés folyamata politikai, a politikai szintet is tá, folyamatosan tájékoztatja, annak érdekében, hogy olyan politikai döntések szülessenek, amelyek a szervezett bűnözés feltételrendszerét rontják. A szervezett bűnözés, mint korábban is elmondották, nem ismeri a határokat, ezért a jogi harmonizáció, jogharmonizáció továbbra is nagyon fontos feladat, és a rendvédelmi szervek közötti kommunikáció, egyeztetés, együttműködés és ennek feltételrendszere javítása rendkívül fontos Európai Uniós szinten, hálózatba kapcsolva ezeket a szervezeteket. A legfontosabb európai adatbankok határon átmenő módon való működtetése és megnyitása rendkívül fontos, anyag, új lenyomatok és egyéb információk EU szinten való hozzáférhetésének biztosítása nagyon fontos a jövőbeli észszerű nyomozati nyomozási munka szempontjából hiszen a szerzett bűnözés egyre inkább hálózatba épül, ennek megfelelően kellene fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most az utolsó előadónk következik, aki az Európai Bizottságtól érkezett hozzánk, Viktória Amici, aki az Európol és a CEPOL a folytatott kapcsolatokról fog beszélni, illetve arról, hogy hogyan is néz ki az európai információ átadás. Thank you very much, Madam Chair. Good morning, honorable members, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Nagyon hálás vagyok ennek a bizottságnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ismertessem önökkel a bizottsági csomag legfontosabb elemeit a rendvédelmi szervek információs cseréjével kapcsolatos témában, amelyet ezt a csomagot 2012. decemberében adtuk ki. Két eleme van ennek a csomagnak, az egyik az Európai Információ Csere modell, az EI XM, a második pedig egy jelentés, amely a prümi határozat végrehajtásáról szól. Ez a e, két dokumentum e, képet ad arról, hogy e, hol tart az információ csere, határokon átnyúló információ csere rendvédelmi szervek között, és néhány ajánlást is megfogalmaz. Mielőtt a főbb témákról beszélgetnék, beszélnék, néhány elemét kiemelném a csomagnak, illetve a háttérnek. A Stockholmi program az Európai Bizottságot arra kérte fel, hogy egy európai információcsere modellt alakítson ki, e, elemezze az úgynevezett svéd kezdeményezést és a prümi határozatot. E, az EIXM közlemény egy 2010-es bizottsági közleményre épít, amely az információ kezeléssel foglalkozott a szabadság, biztonság és igazság térségén belül, és emellett reflektált az EU információ menedzsment stratégiájára is eh, a belbiztonság területén, amelyet 2009-ben adtak ki. Tehát eh, eh, a tagállami szakértők, az EDPS, EU ügynökségek részvételével tártuk fel a jelenlegi eh, helyzetet, eh, emellett eh, bevontuk a munkában az adatvédelmi hatóságokat is. Nézzük meg, melyek az EIXM közlemény fő következtetései. Az első következtetés, hogy az információcsere elég jól működik jelenleg is, tehát nincsen szükség új adatbázisok vagy új jogszabályok meghozatalára. Másfelől szükség van viszont arra, hogy teljes mértékben végekre hajtsuk és jobban felhasználjuk a már hatályos eszközöket. Egy pillanat múlva visszatérek a prümi határozatra. Az ajánlások mellett, szerint a tagállamok hajtsák végre az eddigi rendelkezéseket, konkrétan a svéd kezdeményezést, illetve a prümi határozatot, van egy másik fontos üzenet, amely az Europol csatorna fontosságára hívja fel a figyelmet mivel konszolidálni akarunk és koherenciát teremteni elsősorban, ezért az Európai Bizottság az Europol csatornát ajánlja, illetve a Siena kommunikációs eszközt, mint alapértelmezett csatornát, kommunikációs csatornát, kivéve, ha oka van annak, hogy ne ezeket a kommunikációs csatornákat használják fel. Ez eh, a kommunikációs csatorna kiválasztása körüli bizonytalanságokat csökkenteni, erre volt a múltban példa ilyen problémára, és eh, megkönnyíti megkönnyíteni az Europol munkáját és bevonását, ahol az Europol küldetése miatt ez szükségessé válik. A bizottság javaslata az új Europol rendelettel, rendelet formájában kitér arra, hogy az Europol legyen információs csereközpont. Erre ugyanis alkalmas, és erre kell felhasználni. Ez vonatkozik a, az adatrendszerekre is. Emellett egy európai rendőrségi indexrendszer koncepcióját is kivége, megalapoztuk. 2012-ben született egy tanulmány arról, hogy hogyan lehet egy bűncselekménnyel gyanúsítható személyről szóló információt elérhetővé tenni egy másik tagállamban minél gyorsabban. A tanulmány eredménye az volt, hogy a jelenleg létező rendszerek is alkalmasak arra, hogy ilyen információt cserét gyorsan végrehajtsanak. Elsősorban az Europol információs rendszerre gondoltunk, a Siena kommunikációs eszközre, és kisebb mértékben Prümre, valamint a hamarosan életbe lépő SIS-2-re. Az EI XM üzenetével összhangban az Európai Bizottság egyetért ezekkel a következtetésekkel, és azzal, hogy egy EPRIS eszköz kialakítása jelenleg nem igazolható. Egy másik ajánlás az EIXM közleményben az az, hogy a tagállamok alakítsanak ki egységes érintkezési pontokat, amelyeket a zsargonban spoknak hívunk. Az ilyen spokok kialakítása lehetővé tenni a nemzetközi megkeresések jobb koordinálását. A spokok -ok nem csak egyért, egyszerű postaládákként funkcionálnak. Minden létező csatornához hozzáférést kapnának, és azoknak a jellemzőit ismerniük is kell. Minden rendvédelmi szerv adna oda embereket, megfelelő képzésre is van szükség, rendvédelmi képzési tervnek megfelelően, és ők lennének felelősek, ezek az odavezényelt emberek a felkérések validálásáért, valamint az adatminőség biztosításáért egyértelmű hozzáférési szabályokat eh, kell eh, kidolgozni. Ezzel el is érkeztünk a Prüm jelentéshez, amely a második eleme ennek a csomagnak. A rendszer végrehajtásában eh, sajnálatos módon bekövetkezett késlekedések alkotják, és az ezt oko- ezek által okozott probléma a jelentés gerincét alkotják. A határidő 2011. augusztusában lejárt, akkor elég kétségbejtő volt a helyzet, azóta a helyzet javult, de vannak vannak tagállamok, amelyek még mindig nem tartanak ott, ahol a többiek, ezeknek fel kell zárkózniuk. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy minden tagállam végre kell, hogy hajtsa az eszk- a jogszabályt, mielőtt egyáltalán szóba jöhetnek jogszabályváltozások. A tagállamoknak meg kell ragadniuk a felajánlott segítséget, például az Europol Prüm helpdeskét, és adott esetben felhasználni azokat a finanszírozási forrásokat, amelyeket az uniós programok biztosítanak erre a célra. 2014. decemberében véget ér egy átmeneti időszak, amelyet a Lisszaboni szerződés határozott meg, ezt követően a bizottság indíthat jogsértési eljárásokat, reméljük, hogy ez addigra majd már okafogyottá válik. A a statisztikák továbbra is fontos szerepet játszanak a prümi kontextuson belül. Középtávon is szükség van adatokra, amelyek a hozzáadott értékét mutatnák ennek az eszköznek. A jelenlegi statisztikai modell erre alkalmatlan. Ami a rendszer működtetését illeti, úgy gondoljuk, hogy az Europolnál létrehozott Prüm Helpdesk a legjobb eszköz egy ilyen feladat elvégzésére az EU-LISA IT ügynökségnek a jövőben szintén szerepet adhatunk. Ez azonban majd attól függ, hogy mi lesz az ügynökség 2015-ös felülvizsgálatának eredménye. A jövőbe tekintve most néhány általános elvet fogalmaznék meg, amelyeket az adatcsere fejlesztése előtt figyelembe kell venni. Először is oda kell figyelnünk a magánélethez fűződő jogokra, illetve az adatvédelemre, a szükségesség elvét és a költséghatékonyság elvét is figyelembe kell vennünk. Emellett oda kell figyelnünk az alulról érkező igényekre, hogy a tényleges igényeket szolgáljuk ki. Ezek az elvek húzódnak meg az EIXM közleményben megfogalmazott ajánlások mögött is, illetve az összes többi anyagunkban. Az Európai Bizottság eh, azt javasolja, hogy a Kozinál éves vitát eh, tartsanak eh, a rendvédelmi szervek információ cseréjéről. Ezt akár már az év végén meg lehetne ejteni és arról szólna ez az éves vita, hogy az EIXM kiadásától számított első éven belül milyen eredmények születtek. Természetesen az információ csere nem öncél, mindössze eszköz a tagállami hatóságok között, hogy együttműködhessenek. Minden eszköznek a célja az, hogy az EU sikeresebben és hatékonyabban fel tudjon lépni a bűnözés, és azon belül is a legsúlyosabb bűnözés a szervezett bűnözés ellen. Végezetül hadd mondjam el önöknek, hogy nagy örömünkre szolgálna, hogyha a jövőben is beszol, be, beszámolhatnánk a parlamentnek a fejleményekről és az eredményekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most meg is nyitnám a vitát, megadom a szót először a koordinátoroknak, Mattia képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy késtem. Fárszi úr előadását sajnos ezért nem hallhattam. Ezt nagyon sajnálom. Nagyon pozitív gondolatokat hallhattunk, főleg Harry úrtól, aki konkrét példákkal szolgált azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tevékenykedtek, információcserét hogyan valósítottak meg, és mindez, mindezt hogyan tudták kamatoztatni munkájukban, harmadik országokkal való együttműködés, információcsere, tehát ez volt a fő téma Kínával például, de felmerülnek bennem kérdések. Mi történik az adatokkal? Főként a harmadik országokból származó adatokkal. Mi történik ezekkel az adatokkal? Ezeket eh, elpusztítják-e, megsemmisítik-e, vagy sem? Önök beszéltek arról, hogy az elfogott személyek milyen büntetést kaptak, de mi lett a kínaiakkal, akik az ember csempészetet végezték, őket Kínában ítélték el, Most, hogyha én jól értettem, akkor az írbíróságok ítélték el az embercsempészeket, de nem tudom, hogy a kínai hatóságok valamit tettek-e, ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim. És aztán Amici asszonyhoz lenne az a kérdésem, nagyon érdekes, brilliáns felszólalást hallhattunk az Európol helyzetéről, és meg vagyunk, le vagyunk nyűgözve az Európol tevékenységéről, vagy kapcsolatban. és azzal kapcsolatban, hogy az EU-ban az Európolnak még fontosabb szerepet kell szánni, hiszen ez egy rendkívül fontos ügynökség, amely a szervezett bűnözés elleni harcban tölt be nagyon fontos szerepet, mindannyian bízunk benne, de a CEPOL-ról nem sok szó esett. Nem tudom, hogy esetleg mi a helyzet a CEPOL-lal most, és hogy néz ki a rendőrök képzése, mert tudjuk ugye, hogy az Europol általában akkor kezdi meg munkáját, amikor már megtörténtek a bűncselekmények, de ugye a rendőr képzés is rendkívül fontos kérdés, mert ezzel lehet a megelőzés érdekében is tenni valamit. Remélem, hogy erről is esetleg felvilágosítással tud szolgálni. Elnök, köszönöm. Kirkhope úr következik. Köszönöm szépen. Szeretném én is megköszönni a felszólalók felszólalásait, és lenne egy kérdésem. Az Európai Parlament a Libében ezen a héten beszélt az el, a mm, bűncselekményekből származó javak elkobzásáról, lefoglalásáról. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Mit gondolnak, hogy a rendvédelmi szervek szempontjából milyen eszközökre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan fel lehessen venni a harcot a bűnözői csoportok ellen, az ő életstílusuk kapcsán, és hogy hogyan lehetne őket pénzügyileg megroppantani, hogy hogyan lehetne elkobozni a bűncselekményekből származó pénzeiket. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e ötleteik, vannak-e már ö, érvényben lévő eszközök ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Fejan képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Köszönöm szépen az összes felszólalónak a, az előadását. Valóban a szervezett bűnözés nem ismer határokat, nem ismer etnikai különbségeket, és bizony a keleti blokkból a Berni fal leomlásával nagyon sok bűnözői csoport érkezett, illetve fordítva Nyugat-Európából is oda mentek a bűnözők, drogkereskedelemre gondolok, emberkereskedelemre, és így tovább. Önök sok hiányosságra felhívták a figyelmet, illetve arra, hogy pontosan mi is történik a terepen. Nem tudom, hogy konkrétan kihez is forduljak a kérdésemmel, amely a következőképpen hangzik. Vajon nincs -e szükség arra, hogy modern öm, nyomozási eszközöket használjunk. Ugye mindenki beszélt arról, hogy mennyire fontos a naprakészség ebből a szempontból. Vannak-e ezzel kapcsolatban európai ajánlások? Vannak-e iránymutatások, közös iránymutatások arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet kialakítani olyan közös gyakorlatot, amely mindenhol alkalmazható? Nem sok szó esett arról sem, hogy szakértői csoportok csoportokat nem kellene-e felállítani, közös szakértői csoportokat európai szinten. Gondolok például a kiberbűnözésre, amelyet az Európai Uniós, amelyet Európai Uniós szinten kellene megközelíteni. Véleményem szerint az ilyen szakértői csoportok talán jobban tudnák követni azokat az európai szintű tendenciákat, amelyek főként az informatikai területen mutatkoznak meg, hiszen itt nagyon nagy lemaradásban vannak a rendőri erők. A kolléganő beszélt a CEPOL-ról már, és ezért én is csatlakoznék az ő kérdéséhez. Miután Szlovéniából érkeztem, szeretném megkérdezni azt is, hogy mi a helyzet a Nyugat-Balkán tekintetében, hiszen itt ugye azért a szomszédainkról van szó. A delegációnk ellátogatott Szerbiába, ahol rendkívül hatékonyak a nyomozó szervek, és az lenne a kérdésem, hogy, hogy hogyan valósul meg az együttműködés ezekkel az országokkal, hiszen itt nagyon nagy tradíciója van a korrupciónak, a ö, pénzmosásnak, és gyakran ezek az pénzek onnan érkeznek, tehát Szerbiából, illetve a Nyugat-Balkánból érkeznek az Európai Unió területére. Az együttműködés való, vajon megvalósul-e ezekkel az országokkal, és látnak-e itt előrelépést? Köszönöm, Newton Dunn képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindannyiuknak, hogy időt szakítottak ránk, hiszen nyilván elfoglalt emberek. Nem nehezen volt érthető sokszor, amit mondtak, nem azért, mert rossz a tolmácsolás, hanem mert nagyon körültekintően fogalmaztak Nyilván tudják, hogy webstreamen a világ mindenhol látják, hallják, amit mondanak. Nyilván nem tudnak titkokat kifecsegni itt, de igyekeztünk azért úgy kitapogatni a, a, a, a mondandó ők lényegét. Hát ez már egy ilyen munka. Azt szeretnénk igazán tudni, hogy önök milyen, milyen módon számítanak a mi segítségünkre? Hogyan tudnánk mi az önök munkáját könnyűbbé tenni? Hiszen mi, a mi szakbizottságunk Európa szinten végez politikai munkát. Hát ha nem tudják elmondani nyilvánosan, kérem, hogy tájékoztassanak meg minket bizalmasan, hogyan tudjuk mi segíteni az önök munkáját. Konkrétabban Harris urat szerettem volna megkérdezni, nagyon érdekes előadást tartott a Slick műveletről, ki, melyik, milyen ö, banda bűn szövetkezet volt? Északi írek voltak inkább, vagy kínaiak, akik beír, beszivárogtak, és akkor feltételhető, hogy, hogy Kínából érkeznek, és elég ijesztő, hogyha egy kínai módszertan érvényesül világszerte. 77 áldozatról beszélt, mindannyian kínaiak voltak? Vagy hogy nézett ki a, helyzet? Csak hogy jobban átlássuk a folyamatokat. Tehát nagyon jó volt a gyakorlati példáról hallani, jó lenne mélyebben megismerni. Hut kollégám, svéd kollégám, aki sajnos el kellett menjen, megkért, megkért engem, hogy kérdezzem meg önt, az, az integritás, a, a, a, a becsületesség ügyében, hiszen Olaszországban hírhett az olasz rendőrség, mennyire, hogy mennyire átjárja a szervezett bűnözés, mennyire behatolt a rendőrség soraiba is, ezt hogyan, tudja, hogyan tudják kezelni, hogyan lépnek fel ez ellen. Amici asszony rendkívül érdekes előadása után mondhatom, az egyik kérdés, amelyel a parlament foglalkozni hivatott, a bizottság adatvédelemről, magánadatok védelméről szóló jogalkotási javaslata, mert egyrészt jogos dolog az, hogy az adatbiztonságot, a személyek jogát védjük de ugyanakkor éppen karácsony beszéltem egy, egy ö, ö, belga rendőrtisztel, aki internetes munkát végez, és mondta, hogy rendkívül nehéz lesz a munkája. Már most is az, mert a túl messzire jut ö, a bűnszervezetek elleni internetes munkában, akkor megsérti a, a személyes adatjogát, a bűnelkövetők, vagy a gyanúsítottak személyi adatjogát, úgyhogy végsősorban a bűnelkövetőket is védjük ezzel talán az Európol, az Európai Bizottságon keresztül egyeztethetne, tájékoztatva a parlamenti képviselőket. Ezen mi kell szavazzunk, mi hozzuk létre a törvényeket. Talán a rendvédelmi szervek igényeiről tájékoztathatnának, hogyan lehet ö, úgymond felmenteni őket e jogszabály alkalmazásáról, hogyha megalapozott nyomozást folytatnak. Állampolgárokat kell védjünk, persze személyes adataikat is, de előfordult olyan eset, hogy a rendvédelmi szervek felmentést kapnak, hogy elvégeztessék a munkánkat, munkájukat, amelyben mennünket védenek. Önök megfelelő módon tájékoztatják a parlamentet a, a, a probléma két oldalának egyensúlyáról? Mert amikor szavaznunk kell a plenárison, lehet, hogy azt mondjuk, hogy inkább csak az állampolgár, tehát eh, érvényesíteni kell a rendvédelmi szervek érdekeit, eh, Erről viszont tájékozódnunk kell. Aztán beszéltek a, a számítógépes ügy, ö, ügynökségről. Holnap reggel 8-kor lesz egy munkareggeli, én leszek az elnöke, ez itt a reklámhelye, ahol a, a Cybercrime elleni agency vezetője fog felszólalni. Úgyhogy holnap reggel, ha akarnak, jöjjenek el, érdekes lehet a számítógépes elleni bűnözésre hivatott ügynökség, ez a mondandója. Lehet, hogy rosszul értettem a helyzetet. Nem tudom, hogy arra utalt-e Oli, Oli Schmidt-tel kapcsolatban az olasz rendőrségről esett szó, tehát hogy az olasz rendőrök köreiben nagyon sok a bűnöző. Milyen értelemben gondolta ezt? Egy kicsit nekem ködös volt ez a kérdés, kicsit érdekes is volt ez a kérdés, nem tudom. Lehet, hogy félreértettem a helyzetet, kérem, hogy egy kicsikét tisztázd ezt jobban. Köszönöm, elnök asszony. Tudom, hogy ő melyik tagállam szülötte, és azt is tudom, hogy mit. Itt nem hazámat védem, hanem inkább azokat a több száz rendőrt, aki bizony életét vesztette a bűnbandák közötti harcok során. Tehát azért itt felvesszük az kesztyűt a maffiával kapcsolatban, úgyhogy ezért kérem azt, hogy egy kicsigét pontosítsa felszólalását. On. Bocsánat, Schmidt úr kérdése volt, nehéz helyzetbe hozott, ő meg elment, rám tette a dolgot. Ám néhány évvel ezelőtt a Kokobu bizottsággal utaztam delegációs úton Palermóba. És ott egy nagyon kemény kijelentést hallottunk egy olasz tisztől, hogy ugyan velünk nyugodtan tárgyalhatnak, de a másik rendőrséggel, a városi rendőrséggel nem, mert ott az, az tele van bűnözővel. Nem én kell válaszoljak erre a kérdésre. Ön szicíliai sokkal jobban tudja, hogy mennyi az igazságtartalma ennek a kérdésnek. Én csak tolmácsolom Schmidt úr kérdését, de úgy látom megnyitottam a vitát ezzel. Köszönöm. Akkor Nikolson úrja szó. Uh, Köszönöm elnök asszony. Én is szeretném megköszönni ma reggeli vendégeinknek, hogy időt szakítottak ránk, eljöttek. Ha általánosságban megkérdezhetné és asszonyt, arról beszélt, hogy viszonylag jól működik az információ csere. Viszonylag jól, az azt is jelenti, hogy nem teljesen úgy működik, ahogy kéne. Ugye ezt is jelentheti ez. Mi a hiányosság? Mit tehetünk, hogy jobban működjék ez információ csere? Meg kell, be, be kell valljam, hogy amikor a, a posta fiókokról beszélt, én ugye nem vagyok szakértője a kérdésnek, nem igazán értettem talán kifejteni az ezzel kapcsolatos mondandóját. Aztán beszélt arról, hogy a tagállamok lemaradtak némileg feladataik ellátásában, és előre kéne haladni, proaktívabb módon kéne lépjenek. Ezt is kifejtetni talán mélyebben, mert Bill és többek is elmondták, hogy nekünk kell majd az ajánlásokat kidolgozni, és ha nem kapunk megfelelő tájékoztatást, nyilván, ha nem tudjuk, hogy, hogy mire tartanak ők igényt, akkor nem tudunk segíteni. Úgyhogy Bill nagyon jól kifejtette ezt, ennek a miben létét, az adatvédelmi kérdések és a magán szféra védelmének egyensúlya a bűnöldözéssel. Én északír vagyok, 40 év terrorizmus meg kellett éljek, felmerül a kérdés. Kinek van több joga? Az a, annak, aki elköveti a bűncselekményt, vagy az ártatlan áldozatnak? És ahogy kilábalunk, kilábaltunk ebből a válságból, úgy tűnik, hogy a, most sem kap az áldozat joga megfelelő súlyt, sokszor megfeledkezünk erről ebben a képletben, és mint hogy egyerek, egyesek újraírnák a történelmet, északi írország történelmét, méghozzá hamis módon. Aztán eh, hallottunk arról a kínai eh, bűnszervezetről, amely Északi írországig is eljutott, de lehet, hogy nem. Az elmúlt években azért arra jutottunk, hogy egy rendkívül jó rendőri erő alakult ki ott, Észak-Írországban. Nagyon sok támadást védett ki. Van azonban egy fő gond, amelyet én sem láttam be, amíg nem lettem részese, vagy érintettje a dolognak. Észak és, észak és az ír köztársaság nagyon sokszor egyfajta hátsó ajtó Nagy-Britanniába becsempésznek ott például embereket, személyeket, embercsempészet révén és más dolgokat is becsempésznek. Sokan nem látják be az észak-ír és az ír köztársaság közötti határ fontosságát. Mennyire jó az együttműködés ön szerint? Ugye a német kollégája is beszélt az együttműködésről. Tehát a határon túl mennyire tudnak együttműködni? Az Europolon keresztül, Eurojuston keresztül tudnak-e kapcsolatba lépni a bürokrácia? Nehézé teszi az együttműködést a határon túli rendvédelmi szervekkel? Mert ez rendkívül fontos kérdés, alapja lehet a legtöbb területen a bűne szervezett bűnözés elleni fellépésnek. Hogyan, lehetnék, hogyan tudnánk mi javítani a határátnyúló együttműködését a rendvédelmi szerveknek? Hogyan tudnák egyszerűbbé tenni ezt a munkát? Ott ön a műveletben résztvevő tiszt, amikor meg kell találja a, a kapcsolatát a határon túli rendőri szervekkel. Hogyan tudjuk ezt mi segíteni? Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy még a kolléganő is kérte a szót. Köszönöm, elnök asszony. Két rövid kérdésem lenne. Tegnap miközben Jakolino kollégánk jelentéséről beszéltünk, sokat emlékeztünk a bankok, sokat beszéltünk a bankokról is, illetve a bankok információcseréjéről és együttműködéséről az egész világon és Európában. Kérdésem Harris úrhoz szól, aki beszélt arról, hogy a pénzt kell követni. Mennyire sikeres ez? Amici asszonyhoz szól a következő kérdésem. Mi történik akkor, amikor az Európai Unióba helyeznek át bűnügyi tevékenységet, illetve bűnös pénzeket, vagy fordítva. Adott esetben európai bűnözők is kereshetnek menedéket harmadik országban. Jó, tak. Szandegár kollega. Så måske hænger sammen. Köszönöm. Két kérdésem is volna. Ugyanezeket érintették már előttem is, mégis elmondanám, hogy feltenném őket. Először is, milyen informátorokra támaszkodhatunk az információ szerzésben, a terrorizmus elleni harcban nyilvánvalóan ennek fontossága. Ugye leg jobb beavatkozási mód az, amikor a beszivárogtatott, rejtett ügynökök vagy informátorok révén tudunk beszerezni titkos információt. Ez alkalmazható, és mennyire alkalmazott a szervezet bűnözés elleni harcban? Vannak-e pozitív illetve negatív tapasztalataik ezzel kapcsolatban Hollandiában is. Ö, volt ilyen esetek, ugye emlékszünk arra, amikor, amikor narancslé dobozokban csempésztek be hatalmas mennyiségű kokaint, és ezt egy a holland rendőrség tudta felfedni, méghozzá informátorok és beszivárogtatott rejtett ügynökök révén. Tehát ez volna szóval az egyik kérdésem, hogy ez a módszertan mennyire érvényesül, mennyire használható. A másik pedig a megbízhatósága. A, mennyire bíznak egymásban a rendvédelmi szervek. Akár a határon átnyúló együttműködésben lehet ez fontos kérdés mennyire bíznak egymásban, mennyire bíznak az egymásból kapott információban és az átadott információ védelmében. Mondjuk a dánhatóság szívesen átad információt a görögnek vagy az olasznak, bízhat-e abban, hogy ott azt bizalmasan kezelik, és mennyire magas a kockázata ennek a fajta határon átnyúló információ cserének. Mert hogy Ugye a Mandelszt veszek arról, hogy sok esetben beszivárgott a rendőrség soraiba is a szervezett bűnözés. Nyilvánvalóan az odaadott információ megtalálja az útját a bűnelkövetők felé. Ez egyfajta kockázat kell legyen, amelyről tárgyalnunk, beszélnünk kell, akár a politikai szinten is. Önök milyen, mi az önök benyomása ezzel kapcsolatban? Ez egy konkrét gondot jelent az önök munkájában, amelyel nekünk is foglalkoznunk kell, vagy, vagy nem érzik súlyos problémának. És ez kiterjed ez a kérdés a régi tagállamokra és a viszonylag új tagállamokra is. Tehát olyan a gond nagyobb lett a bővítések révén és során, vagy egy állandó értékű, nem változó probléma. Köszönöm, Borsellino képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a felszólalóknak. Elnézést kérek, hogy kicsit későn érkeztem, és nem tudtam végighallgatni az összes felszólalást, és nem is ezekkel kapcsolatban akartam most felszólalni. A vitát viszont nagy érdeklődéssel hallgattam, és ezzel kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Nem olaszként, nem szicileiként, hanem európai állampolgárként szeretnék elmondani valamit felmerült egy kérdés, vagy megjegyzés talán inkább a svéd kollega részéről, és azt hiszem, hogy azért ez egy kicsikét meglepett, ugyanis, hogyha ez igaz, akkor azért oda kell rá figyelni, vagyis, hogyha az egyik rendőri erő, amikor egy másik rendőri erőről, hatóságról úgy beszél, hogy hát ők a korruptak, ők azok, akik tele vannak mafiózókkal, hát azért ez egy nagyon kemény kijelentés, ezt nem lehet egy mosolyjal félretenni, ugyanis azért is, mert Palermóról van szó. Palermo, Szicília olyan helyek, ahol a rendőrség nagyon nagy árat fizetett, a vérével fizetett, az életével fizetett sokszor a maffia harcok és azt hiszem, hogy itt azért a rendőrségen belül nagyon sok olyan élettörténet is van, ami ezt bizonyítja. Mint tudják, Olaszországban három rendőri szerv működik, és talán ez a probléma lehet, hogy a múltban így volt, de azután szerintem ez most már biztos, hogy nincs így. Giovanni Falcone óta biztos, hogy ez nincsen így, hiszen ő létrehozta az együttműködést a három rendőri erő között, és hatalmas e, eredményeket ért el. Igenis, voltak begyűrűzési esetek, de ezeket felderítették, és nagyon fájdalmas esetek voltak. De azt hiszem, hogy ezt a kérdést azért fel kellene deríteni. Mi történt pontosan ezen a palermói látogatáson is? Valóban volt ilyen kijelentés? Ezt nem szabad, hogy elhallgassuk. Köszönöm. Grazie, onorevole Borsellino. Sì. Köszönöm szépen, Borsellino asszony. Igen. Ennek a szakbizottságnak az elnökeként én is azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért nagyon kemény kijelentés volt, úgyhogy Schmidt kollégától meg fogjuk kérdezni, hogy pontosan hogyan is értette ezt, és Azért itt nagyon kemény vádak fogalmazódtak meg. Itt most nem arról van szó, hogy meg akarom védeni Olaszországot vagy Szicíliát, hiszen mindenki ismeri, hogy mennyire kritikus a hozzáállásom sokszor a hazám politikai elitjéhez, vagy akár a rendőrség munkájához való hozzáállás tekintetében, de azért mégiscsak az olasz rendőrség alapvetően nagyon is nagyra becsült munkát végez, nemzetközi szinten is, úgyhogy azért gondolom, hogy fontos az, hogy tisztázzuk ezt a vádat, és mindenképpen elnökként ezt kérni is fogom. Schmidt képviselővel majd megbeszéljük ezt, illetve Newton Dan képviselővel is, hogy megértsük, meglássuk azt, hogy pontosan mi is történt akkor és ott ezen a találkozón. Majd mindjárt megadom a szót, ne haragudjon. Tehát mi jobban meg kell érteni azt, hogy pontosan mi is történt akkor. És most Zonderkát képviselő következik. I have to say, I think this is absurd. I mean... Szerintem, Ani, ez abszurdum. Abszurdum, amit folyik. Vannak kérdések, hogyha Olaszországot akarja védeni, eh, Dániát is, én is Dán vagyok, Dán vagyok, Dániában is vannak korrupt rendőrök. De az, amit ön csinál, az, az hogy megakadályoz az embereket abban, hogy őszinte választ adjanak. Ez szerintem nevetséges, meg kell mondjam, ez így nevetséges. No, no, no, no, onorevole Sondergaard, un attimo. In che senso io impedivo... Ne haragudjon, miről beszélt ön? Ön azt mondta, hogy én akadályozom meg a világos válaszadást? Hát most vissza fogom adni egyszerűen a szót a jelentés a szakértőinknek. Egész egyszerűen én csak annyit mondtam ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen rendőri erővel kapcsolatban ilyen kemény vádak megfogalmazása azért az nem maradhat szó nélkül. Tehát azt mondani, hogy az olasz rendőrség bűnözőkből áll, hát azért ez egy kicsit kemény kijelentés. Ön talán akkor nem hallhatta azt, hogy én mennyire kritikusan fogalmaztam az olasz valósággal kapcsolatban, de azért ilyen kritikákat meg kell indokolni. Itt nem arról van szó, hogy én bárkinek be akarnám fogni a száját, sőt, azt szeretném kérni, hogy a hogy mindenki, aki ilyen eseteket ismer, azt mondja ki, hogy pontosan miről beszél. Itt senki soha nem, nem kényszerített senkit arra, hogy elhallgasson, és mm, semmi ilyen módon nem is kívánjuk ezt a jövőben sem megtenni, de miután itt egy kemény vád fogalmazódott meg, azért ezt tisztázni kell. Már csak azért is, mert akkor, hogyha ez valóban így hangzott el ott és akkor ezen a látogatáson, akkor az olasz rendőrségtől pontosításokat fogunk kérni, tisztázni kívánjuk a helyzetet. Newton Dunn képviselő. Well, just briefly, I... Csak röviden. Szoragard úrnak igaza, vagy nagyobb kérdésekről is kell, hogy kell foglalkozzunk. Hogy megismételjem, én egy hivatalos delegációt vezettem a Kokobu részéről Sziciliába az előző ciklusban, megvizsgálva azt, hogy az EU támogatások hol tűnnek el. Azt mondta nekünk az olasz rendőrtiszt, az előző ciklusban a hivatalos Kokobú bizottságnak mondtam, amit mondtam én az előbb. Tény. Ha akarják, nézzék meg a delegációs út jegyzőkönyvét, a Kokobu jegyzőkönyvében, sőt, ez egy nyilvános adat. Olvassák ott el. Oké, okay, grazie, lo faremo senz'altro. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne nekem is. Itt észak hírországgal kapcsolatban példákat hallhattunk a kínai ö, embercsempészekkel kapcsolatban. Fontos lenne az, hogy lássuk a különböző maffia formák közötti összefüggést, és azt, hogy önöknél ez hogyan néz ki, és hogy milyen fedőszervezetekkel fedik le munkájukat. Jó lenne tudni azt, hogy pontosan milyen bűnözői szervezetek vannak jelen az önök mm, országában, és pontosan mivel foglalkoznak, tehát mik azok a fontosabb tevékenységek, amelyekkel foglalkoznak. Farsi úrral kezdjük. Hát néhány választ szeretnék adni. Lehet, hogy a legérzékenyebb kérdéssel kellene kezdenem, a korrupció. Igen. Igen, biztos, hogy vannak olasz rendőrök, akik korrom, korrumpáltak, de biztos, hogy vannak belga rendőrök is, és valószínűleg az Európai Unió összes tagállamában vannak korrupt rendőrök. A kérdést inkább olyan formában kell feltennünk, hogy milyen mi, mi az oka a korrupciónak, és milyen vezérfonalat fedezhetünk fel ebben a problématikában. Ugye beszéltünk a határokon átnyúló pénzügyi tevékenységekről, bűnözők tevékenységéről. Ugye ezért is mindig az olaszokra mutogatunk, de hát azért vannak a Balkánon is elég komoly mafiacsoportok, Kelet-Európában is, főként Kelet-Európára, illetve a mm, távol-keletre gondolok. Egészen onnantól kezdve, hogy ha mondjuk az Antwerpeni kikötőben 15 ezer eurót ad valaki egy rendőrnek, vagy egy vámosnak, és aztán kiderül, hogy itt kokain csempészetről van szó. Nos, hát akkor innentől kezdve szerintem valószínűleg mindenkit korrumpálni lehet, és sajnos nagyon kevesek azok, akik ennek ellen tudnak állni. Hát ugye tudjuk, hogy mennyit keresnek a dokmunkások, 15 ezer eurót adnak neki, mm, azért csak egész egyszerűen annyit kérnek tőle, hogy ne kifelé legyen, hanem befelé ez a bizonyos doboz, amiről ők beszélnek. Éppen ezért a kérdést inkább úgy kell feltennünk, hogy ö, hogyan fordul elő a korrupció. Szerintem ezen a területen nem tudtunk túl nagyot előrelépni, vannak beépült emberek a rendőrségben, nagyon oda kell figyelni a rendőrök felvételekor, ezzel kapcsolatban nagyon sok vizsgálatot végzünk, akkor, amikor új rendőr kerül a rendőri csapatba, és ezt szerintem minden rendőrségnek figyelembe kell vennie, de nem szabad túl dimenzionálnunk sem ezt a problémát. Ugyanis a nemzetközi rendőri együttműködés és annak hitelessége a következő témám egészen onnantól kezdve, hogy európai szinten harmonizálni tudjuk a jogrendeket. Én ennek egyébként nagyon nagy partizánja vagyok, seg, szerintünk ezek jó módszerek, hogyha létezik európai jogalkotás, garanciák, biztonság, akkor az együttműködés is könnyebben megvalósul. Hogyha az Európolon keresztül az olaszok, vagy bárki más a szlovénakkal, vagy mondjuk a németekkel lép kapcsolatba, soha nem lesz ö, teljesen garantálható az ő a hitelessége, ezért van szükség ö, egy összekötő tiszti rendszerre, hálózatra, ugyanis ö, ők azok, akik garantálják a nemzetközi együttműködést a tagállamok között éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez a probléma, ez fontos. Aztán ugye az információ cseréről is szó esett. Én csak azt tudom elmondani, hogy mi történik Belgiumban. A legfontosabb az, hogy az embereket rávegyük erre az együttműködésre, hiszen legalábbis Belgiumban, a rendőri erőkben azért él az a fajta megközelítés, hogy ez egy specialista kérdés, tehát specializált rendőröknek a feladata. Hát nem erről van szó, igenis, és a mindennapokban kell megélni ezt az információcserét. A rendőrök mindennapi munkájában játszik ugyanis fontos szerepet. Tehát ezért lenne jó az, hogyha felhívnánk a rendőrök figyelmét arra, hogy mennyire nemzetközivé vált a szervezetbűnözés, hiszen Belgium például, hát ez egy tranzitország, rengeteg út szeli át. Két órán át, át, két óra múlva már az egyik határáról a másikra lehet jutni, tehát igen gyorsan futnak az áruk, információk, bármi. Az Europollal kapcsolatban az lenne a cél, hogy itt Belgiumban jobban lássuk a realitást, tehát olyan információk cseréjét valósítsuk meg, amelyek napra készek, ne ö, már ö, ö, lezárt ügyekről beszéljünk, nem, arra van szükség, hogy ö, a tagállamok mondjuk úgy, hogy élőben, vagy minél hamarabb nyújtsanak egymásnak releváns információkat, itt ugye az Europol, az Impact projekteket is végzett ezzel kapcsolatban, de mégiscsak egy dinamikus megközelítésre van szükség, mert csak így lehet hatékonyan felvenni a harcot a szervezet bűnözéssel. És az utolsó gondolatom a technikákkal kapcsolatos. Nos, hát itt is fontos a harmonizáció nemzetközi szinten, ugye a beépülésekről beszéltünk, Ezek fontos rendőri technikák is egyébként. Belgium kisország, egyedül ezt nem tudtuk megvalósítani. Éppen ezért onnantól kezdve, hogy információcserével, műveleti kérdésekkel kapcsolatban együtt tudunk működni az európai országokkal, és ez egyébként már meg is valósul, ez már ma a valóság része. Korábban az extázi tabletták kereskedelmével kapcsolatban Belgium, illetve Hollandia közötti művelettel foglalkoztam, és hát akkor ugye ennek a két országnak a rendőri erőinek kellett együttműködnie ebben a konkrét ügynek a felderítésében. Tehát ilyen jellegű munkákra van szükség, és egyre inkább a tagállamok abba az irányban mozdulnak el, hogy léteznek ilyen együttműködési lehetőségek, mert a tagállamok egyedül nem képesek felvenni a harcot a nagy nemzetközi bűnözői szervezetekkel, hálózatokkal szemben. Következő pontom, és talán ez az utolsó, a komputeres bűnözés, a számítógépes bűnözés, itt nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni, de itt két aspektusát kellene a kérdésnek megfontolni. Az egyik a jogalkotási vetületének ennek a kérdésnek. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az interneten bárkinek a, a jogait, adatait megnézzük, tehát van egyfajta demokratikus jogok védelméhez fűz, tehát a demokratikus jogokat védeni kell, az adatokat védeni kell, de ugyanakkor mégiscsak lehetőségeket kell biztosítani a rendőrségnek, hogy felderítse a kiberbűnözési eseteket. Az Európai Bűnözési Központ, a European Crime Center minden bizonyal hozzá tud majd adni ahhoz a munkamódszerhez, amelyel fel tudjuk deríteni a számítógépes bűnözés módszereit. Tehát itt a technológia nagyon gyorsan változik, éppen ezért hozzá kell igazítanunk. Például most itt a cloudingra gondolok, amely megint csak nem csak hogy technikai, hanem jogi kérdéseket is felvet, csak hogy egy példát említsek. Ugyanis azt se tudjuk, hogy egyáltalán hol van az információ. Belgiumban? Máshol? Tehát egyfajta cloudban van ez, éppen ezért fontos az, hogy lássuk, hogy területi értelemben kihez tartozik, sokszor egyébként nem is Belgiumban, sőt nem is Európához tartozik egy-egy adat. Elnök, most pedig Drew Harrisnek adom meg a szót. Uh, thank you. Um... Köszönöm. Először is néhány dolgot szólnék a SLEEK akcióról, illetve a Kínával való együttműködésről. A mi eh, súlyos bűncselekményeket eh, vizsgáló ügynökségünkhöz fordultunk először, és eh, nekik van egy összekötő tisztjük a pekingi brit nagykövetségen, valamint együttműködtünk a londoni kínai nagykövetségen dolgozó rendőri attasékkal. Pozitív együttműködés volt, már korábban is együttműködtünk emberkereskedelmi, illetve emberölési ügyekben, és cigaretta hamisítási ügyben is együttműködtünk korábban. Nos, ami az ítéleteket illeti, a bűnbanda egy része kínai volt, de voltak írtagjai tagjai is a bűnbandának, ami azért kellett, eh, hogy bérelni tudjanak egész Írországban eh, lakásokat, eh, tehát volt helyi bűnözői együttműködés is. Ami a pénzt illeti, a pénz elkobzása rendkívül fontos, egyrészt büntetőjogi szempontból, másrészt pedig a polgári jogi eh, kártérítés szempontjából is. Tehát, eh, hogyha van egy bűnöző, akinek az életstílusa, illetve életszínvonala nem összeegyeztethető a bejelentett jövedelmével, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen bűnös tevékenység áll a pénz mögött, akkor fel kell lépni. Sajnos egyébként gyakran külföldre mennek. Van olyan, hogy egy északír bűnöző Észak-Írországban szerényen él, de amikor külföldre utazik, akkor a titkos pénzeket felhasználva luxus életet él ez nem csak Észak-Írországra jellemző egyébként, hanem Spanyolországban, Portugáliában is látjuk ezt, e, és éppen ezért e, a spanyol és portugál rendőrséggel e, komoly együttműködést alakítottunk ki, hogy ott lefoglalják a bűnözésből származó jövedelmeket, pénzeket. Együttműködünk az olasz bűnügyi hatóságokkal is, már évek óta, Mi nagyon megértjük az olasz rendőrséget, tudjuk, hogy milyen nyomás alatt kell működni, illetve tudatában vagyunk annak az erőszak hullámnak, amely az olasz rendőrséget sújtja, de bármilyen ügynökségről is van szó, hadd utaljak vissza arra, amit mondtam, az információ az kockázatosan szerezhető meg, információért adott esetben rendőrök az életüket kockáztatják, ez egy nagyon drága nagyon drága árucikk, nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan osztjuk meg ezt az információt. Ugyanez egyébként a helyzet akkor is, hogyha mi kapunk az olaszoktól információt, nekünk is nagyon oda kell figyelni, hogy ez az információ ne kerüljön ki. Minden komoly rendőri szervnek van korrupcióellenes stratégiája, amely kiterjed arra is, hogy eh, érzékeny információ ne kerülhessen ki, ilyen érzékeny információhoz való hozzáférést eh, korlátozzuk, innentől kezdve a nyomozásban nem résztvevő rendőröket nem is érhet kísértés. De itt nem csak arról van szó, hogy a friss rendőröket átvilágítjuk, hanem a rendőröket folyamatosan átvilágítja a belső elhárításunk, milyen életstílust folytat, kikkel találkozik, mert egy karrier alatt változnak a dolgok, különböző családi nyomások hatására adott esetben szükségessé válhat az az adott rendőr számára, hogy valahonnan pénzt szerezzen erre tehát oda kell figyelni. Ami a titkos eh, információgyűjtést eh, illeti emberi forrásoktól, forrásokból, eh, akkor a fedett nyomozók vonatkozásában természetesen a korlátozások egy komoly része fel van függesztve, és külön oda kell figyelnünk az innen származó információk megosztására. Nem feltétlenül hívnám mafia típusú szervezetnek az összes bűnszervezetet, mert nem ugyanaz a belső szervezettségük, de valóban látjuk mi is, hogy például Kínából érkező bűnözőknek triád kapcsolataik vannak, de a mi feladatunk az az, hogy felderítsük ezeket a kapcsolatokat partnereinkkel együtt, és eh, fellépjünk ezek ellen. Szintén fontos dolog a bizonyítékok megosztása más országok bűnügyi szerveivel. Az információt nehezebb megosztani, a bizonyítékot ehhez képest könnyebb, de jogi szempontból az is bonyolult. Mi azt szeretnénk Írországban, az Ír szigeten elérni, hogy gyorsabb legyen a bizonyítékok megosztása. E, sajnos ez jelenleg is hónapokba telik. Jó lenne, hogyha ezt sikerülne egyszerűbbé tenni, mert javítaná a nyomozás hatékonyságát. Az Eurojust-on belül és az Europolon belül is vannak pozitív tapasztalatok nem arról van tehát szó, hogy nincs információ megosztás, nincs adatcsere. Egész egyszerűen csak javítani szeretnénk. Helyenként a kis, a kicsinek tűnő eljárásbeli javulások is komoly pozitív eredményt hozhatnak ami a balkáni bűnözést illeti. Mi a brit rendőr, különböző brit rendőrségek eh, komoly erőket eh, összpontosítottak a Balkára, a balkáni rendőrségeket eh, támogatjuk képzéssel, oktatással, korrupció elleni fellépésben, szervezetbűnözés elleni fellépésben, ezt folytatni kell. Ez egy fontos együttműködési terület. Amikor együttműködünk egy másik szervezettel oda kell figyelni, hogy tényleg megosztjuk-e e, megosztjuk-e az információt. Harris úr, kérem fejezze be, mondja az elnök. Ne haragudjon, de tényleg nagyon kevés az időnk. Most visszaadom a szót e, Hutnur úrnak. Um, néhány kérdésre reflektálnék röviden. A pénz, pénzmozgások ügyében megkérdezték, milyen eszközök tennék könnyebbé a munkát a rendőrség részéről, annak érdekében, hogy megvonjuk a gazdasági alapját a bűnszervezeteknek. Németországban a bírósági ítélet után el lehet vonni ezeket a pénzeszközöket, és azt is meg lehet vizsgálni, hogy vajon összeegyeztethető az életi vitele a vádlottnak a, a legális pénzügyi forrásaival, és hogyha ez az összevetés nem, hely, nem mutatja a helytállóságát ennek, akkor vádat lehet emelni ebben is. Sőt, meg lehet fordítani a bizonyítás jogát. Ilyen esetben a, a, a vádlott kell, hogy igazolja a legális forrásait, amelyek megengedik azt az életvitelt, amely bizonyíthatóan, amely bizonyíthatóan folytat. Tehát ilyen eszközeink vannak, ám ezzel a ponttal feltétlenül foglalkozni kell továbbra is, mert a pénzügyi mozgások egyre inkább nemzetközi hálózatokban mozognak, és nagyon nehéz sokszor nyomozni és fellépni ilyen hálózatokban. Aztán felmerült a kérdés, hogyan lehet a politika, politikum mit tehet annak érdekében, hogy a rendvédelmi szervek a bűnözés munkáját segítse. Az Európai Unió szerintem jó úton halad az intézmények jól működnek, az Európol kapcsolatrendszere és a kommunikációs lehetőségek megnyitása révén. Persze további nagy feladatok állnak nyitva. Például meg kéne vizsgálni, hogy milyen sztenderdek működnek a tagállamokban a DNS vagy a ügylenyomat adatok tárolására összevetésére. Németország vajon be tud-e szerezni egyik vagy másik tagállamtól információt összevetve mondjuk egy, egy vádlott származási országának adataival az adatokat. Sok esetben nagyon nehéz munka ez, óriási munka megkeresni a megfelelő hatóságot és adategyeztetést kezdeményezni, és különösen a mindennapi bűncselekmények tekintetében, mint a, mint a lakásbetörések és hasonló, autólopások ügyében is nagyon fontos ez az együttműködés ugyanakkor az adatvédelem szempontjait is figyel, meg kell kísérjük, és meg kell keresjük a lehetőséget arra is, hogy a gazdasági szférából szerezünk be adatokat, és ilyenkor az érintett személyek adatvédelmi jogait egyensúlyba kell hozni a nyomozati, a nyomozati munka érdekeivel. Például minden EU tagállamban nagyon különböznek azok az eljárások, amelyek alapján le lehet nyomozni egy mobilszám hívásait. Van, ahol 7-8 formanyomtatványt kell kitölteni, egyeztetni egy sor hivatallal. Más tagállamokban elég a felhívom a nyomozót, az működő nyomozó, és másnap megvan az információ. A szervezett bűnözés elleni harcban nagyon fontos szerintem az adatcsere helyi szabályozásának egyeztetése, hogy ez könnyebben menjen. A korrupció témája vitatott ügyé vált e teremben is, meg ez egy nyilvánvalóan tagállami és nemzetközi probléma is. Nagyon fontos tényező a személyzeti munka, a munkatársak kiválasztása, a, a tisztviselők fizetésének kérdése, ez nem szabad olyan alacsony legyen, hogy hát nem tudná, hogy ne tudnának a tisztek, a rendőrtisztek, vagy a rendvédelmi tisztek normális életvitelt folytatni. Tehát mindig mérlegelni kell, milyen források állnak rendelkezésre, és az adatokat milyen kockázat érheti adatsere tekintetében, vajon az egész műveletet veszélyeztetheti-e. Ezt tagállami és nemzetközi szinten kell értékelni ezen kockázatok az adatsere elindítása előtt. Aztán az a kérdés, hogy az informátorok védelme, a, a, a források védelme, információforrások védelme hogyan alakul Európa szerte, hogyan tudom az informátort például megvédeni más államban folyó ö, ö, nyomozás esetén, illetve a tulajdonságról információt miképpen alakítottam, úgyhogy ne tegyem ki kockázatnak őt. Köszönöm szépen. Most a végkövetkeztetősekre megadom a szót Viktoria Micsinak. Köszönöm szépen. A Matthew asszony által felvetett kérdés valóban a cepol nem sokat beszéltem a rövid prezentációm során, ugyanis az Exim kommunikáció az információ cserére vonatkozó kérdésekre vonatkozik. A CEPOL pedig nem egy ilyen eszköz a tagállamok számára, tehát ezen keresztül nem, ez nem az információ cserére szolgáló eszköz, de mégis nagyon fontos eszköz a CEPOL arra, hogy a rendőr nyomozókat kiképezzék, és különböző eszközökhöz juttassák, vagy ezeket megismerjék, mint például az információcsere. Az elmúlt évek során odafigyeltünk arra, hogy milyen hatalmas előrelépés történt az ügynökségek munkájában és eredményeiben is. Ami a képzést illeti, alapvető fontosságú a rendőri együttműködés szempontjából, és ide tartozik az információcsere is. Tehát az Európai Bizottság továbbra is megpróbál arra összpontosítani, hogy a rendőrség, illetve a rendvédelmi hatóságok képzését elvégezze. Nem sokára egy olyan kommunikációval fogunk előállni, amely egyértelművé teszi az EU-s képzéseket és ezeknek a célját az Európai Uniós rendvédelmi szám, szervek számára. Itt pontosan azt szeretnénk megcélozni, hogy a rendőrök, akik számára alapvető fontosságú ezeknek az Európai Uniós eszközöknek az ismerete. Ugye ez most már nem specialisták kérdése, bármely rendőr számára fontosak lehetnek ezek az információk, de ezen felül egyfajta speciális tudásra is szükség van ahhoz, hogy azoknak a kihívásoknak meg lehessen felelni, amelyek a jelen határokon átnyúló szervezet bűnözői tevékenységekre vonatkoznak. Ezen kívül fontos kompetenciákat szeretnénk megtanítani az Európai Uniós bűnözési prioritások kapcsán, illetve ezekkel kapcsolatban. Tehát ezért gondolom, hogy a képzés nagyon fontos előfeltétele a megfelelő rendvédelmi együttműködésnek. Ezen kívül szó esett a spokról. Elnézést, hogy milyen rövidítésekben beszélgetek, ez azt hiszem, hogy egy olyan kérdés, amelynek az a célja, hogy centralizálja egy irodában az információ cserére vonatkozó felkéréseket, illetve a kiadott válaszokat. Nincsenek standard modelljeink, bizonyos tagállamok mm, saját szervezeteket hoztak létre erre vonatkozólag. Például úgy, hogy a különböző rendvédelmi szervektől érkező kollégák ülnek ebben a koordinációs központban, és ő nekik a feladatuk az, hogy koordinálják azokat az információ cserére vonatkozó kéréseket, amelyek beérkeznek hozzájuk. Franciaországban például működik ez a rendszer. Adatvédelemről is szó esett, azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb sarokköve az Európai Uniós jogalkotásnak. A magas szintű adatvédelem. Ez mindenképpen kell, hogy érvényesüljön a rendőri munka során is. Természetesen ugyanakkor figyelembe kell venni ennek a területnek a különleges követelményeit is, és a kettő között kell megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Tehát, hogy az alapjogok ne sérüljenek, és ugyanakkor a nyomozási munkát is el lehessen végezni. úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is megkapja ezeket az információkat, és önöknek lehetősége nyíljon arra, hogy a szakértők tapasztalataira tudjanak alapozni ilyen és hasonló meghallgatások során. Az Európolról is szó esett, és azt hiszem, hogy önöknek lehetősége van arra, hogy ebbe a szakbizottságba meghívják az Európolt. Igen, igen, ezt komolyan mondom, hogy ők információval szolgálhassanak, és tapasztalataikról be tudjanak számolni. És végül volt egy kérdés az információ átadással kapcsolatban a harmadik országok felé. Hát először is Európai Unión belüli kérdésről van szó. Természetesen vannak bilaterális megállapodások a tagállamok és harmadik országok között, de aztán ott van az Európol is, amely szintén együttműködik néhány harmadik országgal, méghozzá formális együttműködések, együttműködési szerződések, megállapodások alapján, és így igenis, és hogy a tagállamok előnyére, de információ cserére felhatalmazást kapott az Europol. Elnök, Goldmeier képviselő következik. Kérdésem volna a bizottságnak intézném. Nemrég hosszabb tárgyalást folytattam rendőrtisztekkel, vámtisztekkel, német, cseh és lengyel tisztekkel. Mind a három országra vonatkozóan a Joint Investigation Teamek, tehát az együtt nyomozó csoportok, a szerzőbűnözés elleni harcot folytató csoportok határon átnyúló módon szervezik munkájukat a három országban, és azt mondták, hogy a további források beszerzése, adott forrás beszerzése is több, mint nehéz, több, mint komplikált, hogy idézzem szó szerint. Nem, nagyon világosan elmondták, bár nem barátságtalan módon, hogy nagyon rugalmatlan a, az Európai Bizottság hozzáállása ehhez a kérdéshez, nagyon nehezen betartható szabályok és előrásokat kell betartani, és nem teszi könnyű, könnyűvé az egymással együttműködő rendőri szervek és tisztviselők munkáját. Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság hozzá állásfoglását szeretném megkérdezni. Másodszorban a Csehország, Németország és Lengyelország közötti együttműködés tekintetében a kábítószer csempészet, kereskedelem és gyártás elleni fellépésben a Vietnámmal való együttműködés nehézségéről számoltak be a tisztviselők. Hogyan lehetne rávenni Vietnámot, hogy együttműködjön, és ne hagyja magára ezeket az európai országokat, például Csehországot, a, a skype elleni harcban, amik azzal a tényel szembesül, hogy ezek jelentős, része, ezeket jelentős részét Vietnámban gyártják. Thank you very much. Uh, thank you also for pointing. Köszönöm, és köszönöm, hogy ezekre a gyakorlati problémákra rámutattak, finanszírozási problémára. Ezt vizsgáljuk, és szeretnénk ilyen flexibilisebb, rugalmasabb mechanizmusokat arra, hogy a következő programozási időszakban könnyebben lehessen hozzáférni az EU-s pénzekhez. Mindenképpen megvizsgáljuk, tehát hogy hogyan lehet gyorsítani a pénzek kiutalását is, ahhoz, hogy tagállamok közös nyomozati munkát végezhessenek. Ami a második kérdését illeti, arra kicsit nehezebb most azonnal választ adnom. Kérném önt inkább arra, hogy később beszéljük meg ezt, és úgy tudok talán majd válaszolni a kérdésére. Köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek az előadásait. És most kérem, hogy a következő felszólalók jöjjenek fel az elnöki emelvényre. Tamara Makarenko, Peter Koskers és Peter Ferkhausen you still have contact with Pinoa? No. Eh, in questo secondo cluster il titolo Il legami tra terrorismo e crimine. Terrorizmus, eh, szervezett eh, bűnözés nemzetközi vetületei. Tamara Makarenko fog erről beszélni a Westsense Advisory LLP-től, aki egy tanulmányt fog bemutatni arról, hogy a terrorista csoportok és a szervező bűnözés hogyan működik együtt az Európai Unión belül. Peter Costes pedig terrorizmus elhárítással foglalkozik az Európolnál, és szintén ugyanerről a témáról fog beszélni, terrorizmus és szervezett bűnözés közötti kapcsolat. Meg is adom rögtön a szót, 15-15 percre a két előadónknak. Tamara Makarenko kezdi. Good morning, ladies and gentlemen. Madam Chairman, I'd like to thank you for... Köszönöm, hölgyeim és uraim. Örülök annak, hogy itt ismertethetem a tanulmányunkat a bűnözés és terrorizmus összefüggéseiről. A, az, hogy összefügg a két dolog, már elég régóta sejtett. Ugyanakkor az, hogy milyen kapcsolatok léteznek a terrorizmus és a szervezett bűnözés között, nos erről kutatások nem voltak. Két dolgot lehet levonni ebből Eh, az egyik az, hogy eh, nem nagyon van kapcsolat a szervezett bűnözés és a terrorizmus eh, között, és éppen ezért nem is érdemes figyelni. A másik lehetőség az az, hogy az esetleges kapcsolatokat nem vették eddig észre, mert nagyon külön kezelik a terrorizmust és a bűnözést. Az elmúlt évtizedben kiderült, hogy inkább a második ok a valószínű. Van bizonyíték arra, hogy van összefüggés a bűnözés és a terrorizmus között. Én magam a 90-es évek óta foglalkozom ezzel a témával. Általában ez a kapcsolat leginkább az instabil területekre jellemző. De azt, azt mondani tehát, hogy Afganisztánban, Kolumbiában, Libériában, Pakisztánban vagy Sierra Leone-ban van összefüggés, nos ez nem nagy dolog önmagában. Európa perifériáján is elmosódnak a határok a bűnözők és a terroristák között, itt gondolok a Balkára és a Kaukázusra. Az Európai Unióra a politikai stabilitás jellemző, ezért van bizonyos kutatói szkepticizmus azzal kapcsolatban, az EU-ban is van kapcsolat a terrorizmus és a bűnözés között. Valójában a szervezett bűnöző csoportok ellenérdekeltek lehetnek a terrorizmusban, mert a terrorizmus fő célja az, hogy megváltozzon az a környezet, amelyben az európai bűnüzi szervezetek eh, viszonylag jól működnek. Eh, egy ilyen kapcsolata a kétfajta eh, szervezet között a szervezett bűnözői csoportok vizsgálatának valószínűségét is növelni, ami nem áll érdekükben. E, úgy tűnik azonban, hogy az EU-n belül is vannak ilyen összefüggések a szervezett bűnözés és a terrorizmus között a terrorista csoportok mindent megtesznek azért, hogy kiépítsenek ilyen szervezeteket, ezzel csökkentsék sérülékenységüket. Esettanulmány még kevés van, ugyanakkor vannak olyan esetek, amelyek az EU-n belül is azt mutatják, hogy léteznek ilyen kapcsolatok. Mi készítettünk egy tanulmányt, amely arról szól, hogy három szinten működik ez az együttműködés, egyrészt operatív szinten, egy koncepció szintjén, egy pedig evolúciós szinten. Teljesen egyértelmű, hogy vannak bizonyos koncepcionális e, összefüggések a terrorizmus és az bűnözés között. Hogyha nem értjük meg ezt a kapcsolatot, akkor elkövethetjük azt a hibát, hogy teljesen összemossuk a terrorizmust és a szervezett bűnözést. Ugyanakkor ez a nexus rendelkezik bizonyos fontos sajátosságokkal, amelyek révén két tétel azonosítható. Egyrészt a szervezetek, másrészt a tevékenységek között van összefüggés. Ennek megértése hozzájárulhat a bűnözés elleni és a terrorizmus elleni fellépéshez is. A jelenlegi e, probléma az EU-n belül e, ezt a jelenlegi problémakört hét e, tényező befolyásolja. Egyrészt a legális és illegális, másrészt a nyilvános és magános szféra közti határok elmosódnak, és éppen ezért egyre nehezebbé válik az illegális tevékenységek azonosítása és monitorozása. A legtöbb EU tagállam az iszlámterrorizmust tartja a legfontosabb veszélynek. Noha a független terrorista sejtek okozták a közelmúltban a legsúlyosabb problémákat Euróban. Szervezett bűnözői csoportok a Balkánról továbbra is fejlesztenek illegális piacokat, és azokat növelik az EU-n belül. További eh, problémákat okoz az embercsempészet, illetve az útlevélhamisítás. Új bevándorlási sémák alakulnak ki, eh, és eh, új lehetőségeket, új hálózatépítési lehetőségeket biztosítanak mind a bűnözők, mind a terroristák számára. Itt érdemes megemlíteni Dél-Ázsiát, valamint Észak-Afrikát, az ottani fejleményeket, és azt, hogy ez milyen kihatással van EU tagállamokra, például Görögországra. Az afganisztáni és pakisztáni koalíciós sikerek kevéssé vonzóvá tették ezeket a területeket az Európai Unióból származó terroristák számára. Ennek több következménye van. Először is a házi terrorista csoportok önfenntartóbbá váltak, másodszorban pedig kialakítanak új kiképző helyeket és táborokat, például olyan területeken, mint Észak-Mali, Szomália és Jemen. Mali északi részén összemosódik a terrorista tevékenység és a szervezett bűnözés. Ezt látjuk, hogy a közelmúltban is számos európai állampolgárt raboltak el pénzszerzési céllal. A Mukhtar Belmukhtar által okozott Amenaszi túlszejtés Algériában rámutatott arra, hogy mennyire valóság az ilyen közvetlen kihatás. A szervezett bűnözésnek van számos olyan területe, amelyek összefüggnek eh, a hamis dokumentumok megszerzése, fegyverek eh, megszerzése és eh, kiképzés, valamint utazás megszervezése. Ezekkel kapcsolatban némi sikerrel léptek fel a hatóságok. a terrorista szervezetek számára előnyös az együttműködés kialakítása a terroristákkal. Úgy látjuk, hogy van egyfajta generációs átfedés az európai bázisú bűnözők és terroristák között. Igaz ez a balkáni és pakisztáni diaszpórára, ahol látjuk, hogy eh, a harmadik generációs fiatalok gyakran egyszerre folytatnak eh, militáns iszlamista tevékenységet és bűnöző tevékenységet. Ezek a csoportok eh, ki fogják használni az összes lehetőséget, és további kihívásokat fognak jelenteni a közeljövőben is a bűnöldöző szervek számára. A projektünk során végzett kutatás arra mutatott rá, hogy terrorista tipológiák alapján érthetjük meg leginkább az összefüggést. Meg kell értenünk, hogy miben különböznek egymástól az iszlám terroristák, az etnikai nacionalista csoportok, vagy a single issue terrorista csoportok. Emellett léteznek bizonyos hibrid entitások is. A militáns iszlám, iszlám csoportok gyakran kerülnek kapcsolatba a szervezett, szervezett bűnöző csoportokkal, és vesznek részt bűnöző tevékenységben öt veszély fenyegeti az Európai Uniót a terroristák és szervezett bűnözők összefogásából. Van bizonyíték arra, hogy szövetséget kötött a két csoport. 2012-ben bizonyosságot nyert, hogy a, az IRA a Dragetta segítségével mosott pénzt Észak-Írországban. Emellett olasz iszlám militánsok kapcsolatokat építettek ki Balkán szervezett bűnözőkkel. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Szövetsége a Balkánon embercsempészethez és kábítószercsempészethez vezet, mert megkönnyíti azt. Ami a kaukázus illeti, 2011-ben például csecseneket és tör- törököket tartóztattak le azért, mert Spanyolországban kívántak terrorakciót elkövetni. A csecsenek csecsen szervezett bűnözéshez tartoztak. Emellett logisztikai támogatást kaphatnak a szervezett körök az iszlamista csoportoktól. Okay. Tolmácsok nem győzik, figyelmeztette az elnök az előadót, mert túl gyorsan olvassa előre elkészített hosszú mondatokat tartalmazó szövegét. Látjuk tehát, hogy Európában logisztikai támogatást kapnak az iszlám eh, terroristák, az Akim például, illetve eh, van egy kapcsolódási pont a nyugat-afrikai heroin csempészekkel is. Görögország eh, egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözői csoportok számára, és megint csak átfedéseket tartalmazhat szervezett bűnözők és terroristák között. Négy veszély fenyeget az ilyen együttműködésből kifolyólag Európában. Először is az iszlám terroristák egyre inkább részt tudnak venni a bűnözésben, és ebből logisztikai támogatást, valamint pénzügyi támogatást nyerhetnek. Észak-afrikai és pakisztáni terrorista csoportok, amelyek az EU-ban üzletelnek, egyre inkább belefolynak bűnügyi tevékenységekbe is a terrorista, támog, a terrorista műveleteik támogatása céljából. Látjuk, hogy ez történt az Akimmal is, európai polgárokat raboltak el pénzért, illetve részt vesznek a kábítószer csempészésben Emellett vannak olyan országok, amelyekről eddig nem beszéltünk, Afganisztán és Kolumbia. A stabilitás és a társadalmi kohézió Európában azt jelenti, hogy a működési térség sokkal összetettebb, mint más területeken. Ez nem akadályozza meg azt, hogy felvegyék a kapcsolatot egymással a bűnözők és a terroristák. Sőt, jobban megtervezik a műveleti és szervezeti kapcsolataikat, és ezzel mindkét típusú tevékenység és szervezett csoport hatékonyabban tud fellépni Európában. A tanulmányunk emellett rámutatott arra is, hogy az Európai Unió bizonyos ajánlások megfogadásával reagálhat az így kiépülő kapcsolatokra. Először is fel kell mérni, hogy ez a kapcsolatrendszer hogyan működik az egyes európai tagállamokban. Beszéltek a rendőrurak az előző panelben arról, hogy a rendőrségek hogyan osztják meg az információt. Itt vannak sajátosságok, amelyeket meg kell ismerni meg kell nézni, hogy hogyan működik a gyakorlatban a kapcsolatrendszer, annak kezelésére egyedi problémákra van szükség. Fontos, hogy a terrorista elleni szervek és a rendőri szervek minél hamarabb feltárják a kétfajta szervezetek összeépülését. Oda kell figyelni az új trendekre és új fejleményekre. mivel politikai és diplomáciai okok korlátozhatják a fellépést, fontos, hogy az Európai Unió a külföldi államokkal szemben egységesen lépjen fel. Az európai bővítés határőrizeti problémákat is felvet, Fontos tehát összehangolni a határőrizeti szervek együttműködését, tudom, hogy könnyű ezt mondani vannak olyan területek, amelyek könnyen átjárhatóak, ezekre kell különösen odafigyelni. A tagállamok eddig eh, a terrorizmus finanszírozására figyeltek oda leginkább. Eh, a rendvédelmi szerveknek mostantól a nyilvánvaló bűnözői kapcsolatokon kívüli bűnözői kapcsolatokra is oda kell figyelniük sajnálatos módon fragmentált eh, az Európai Unió hozzáállása a szervezett bűnözéshez és a, ter, a terrorizmushoz. E, ki kell tágítani a vizsgálati kört, e, és nem csak a, az iszlám terroristákra kell odafigyelni. Oda kell figyelni a jövőben a single issue terrorista csoportokra, illetve az etnikai, e, nemzeti hátterű terrorista csoportokra is. A terroristák és bűnözők kapcsolata az EU központi területeire és periférikus területeire is kihat. Be kell vetni a teljes arzenált, a rendvédelmi szervek teljes, teljes arzenáriát. Együtt kell működni a magánszektorral is. Noha a kutatások hiányosak, a kapcsolatok letagadása vagy ignorálása alá fogja ásni a terrorizmus elleni fellépést, csak úgy, mint a bűnözés elleni fellépést. Operatív szinten a tagállamoknak oda kell figyelniük arra, hogy a terror elleni egységeik és a szervezetbűnözést felderítő szerveik legelőször is saját országokon belül építsenek ki jó együttműködést egymással. Köszönöm szépen. Most Peter Kosters következik, aki az Európoltól érkezett hozzánk, és aki az Európol által végzett analízisekről fog beszámolni a terrorizmus és a szervezetbűnözés kapcsolatáról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és hogy beszélhetek erről a fontos kérdésről itt és ma. Először is az okta ö, termékünkről szeretnék beszélni, amely a terrorizmus és a szervezett bűnözés közötti kapcsolatra vonatkozó termékünk. Tehát megpróbáljuk ennek a terméknek a segítségével felderíteni a kapcsolatokat. Ahogyan már a korábban felszólaló szakértő is elmondta, az Okta 2011-ben igenis, és szerepelnek adatok például a az Alkaida a Nyugat-Afrikából érkező drogkereskedelem kapcsolatáról, illetve ennek az EU-s vetületeiről. Természetesen azt is láthatjuk, hogy a szomáliai diaszpóra milyen hatást fejt ki, és egyfajta terrorizmus finanszírozat az Al-Shabaab részéről is. Aztán ugye itt adó, csalás, dokument, vagy különböző hamisítások, dokumentumok hamisítása is felmerül. A terrorizmus a szervezet bűnözés beteljesülése, ha így akarjuk kifejezni, és mindig is van valamiféle politikai komponense. a mezítlábas szervezetbűnözés és a terrorizmus közötti különbség az igazából a politikai öm, cél, amely a terrorizmusban megtalálható, és nem az ön, tehát a saját vagyon gyarapítása a fő cél, hanem politikai hatalom elérése. De természetesen a kettő között nagyon sok kapcsolat van, és most nem a francia vagy a norvég esetekről fogok beszélni, hanem általában a terrorista szervezetekről fogok beszélni. Ugye ez egy szimbiotikus kapcsolat a két, közö, két csoport között, és ugye a drogkereskedelem egy fontos komponense ennek. Ugyanis a drogkereskedelem nagyon sokszor összehozza a két csoportot, amely egymás nélkül nem képes működni. Ideológiai szinten a ö, drog használata tökéletesen tiltott ezekben a körökben, mégis ugye a drogkereskedelemből származó pénzekkel támogatják saját tevékenységüket. Itt ugye főként nacionalista, szeparatista csoportokra gondolunk. Minden terörista szeretnek kell lőszer, ember, pénz ahhoz, hogy működni tudjon. A fegyver és az ember beszerzése nyilvánvaló, ám pénz is kell, és ez nagyon sok forrás lehet. Attól függően, hogy milyen természetű a terrorista szervezet, egész infrastruktúrális rendszer működtethet, akár humanitárius segélyt is nyújthat a saját öngyilkos bombamerénylői családjainak, és a, a, ezeket a pénzeket legális és illegális ö, fundraising tevékenységből szerzik. A, szimp, velük szimpatizáló támogatóktól is kapnak pénzt, és sok esetben ezek az önkéntes adományok ö, nem teljesen humanitárius jellegű, és ez is nyílt titok, hogy ezek, ezeket az adományok egy részét nem a családtagok támogatására, hanem további fegyverek beszerzésére, terülési támogatásokra fordítják. Ugyanakkor a önkéntes adományokból származó pénz is sokszor bűncselekményből származik. Évről évre gyűjtenek pénzt ezek a terülési szervezetek, és sokszor kirónak egyfajta adót is, sokszor kábítószer kereskedőktől szednek be úgymond adót a terroristák által elzött területek használatáért. Tehát ilyenfajta összefüggés is működik, és ezek, ezek a pénzek végül is a terrorista csoportok zsebében végzik. Az illegális kábítószerek kereskedelem, tehát összefügg a terrorizmussal jelenleg, a kábítószer kereskedelem még mindig az egyik legjobban fizető szervezetbűnözési forma. Úgyhogy a terroristákat is érdekli ez a terület. Sok csoport elég jól szervezett, vannak fegyverei, fegyveresei, képesek maguk megszervezni a kábítószerkereskedelmet, vagy a bűnelkövetők az ő megbízásukból működnek. A legtöbb terős szervezet jellege megmutatja, hogy miért tudnak, miért tudják kihasználni a, a kábítószerkereskedelem hasznát. A, a bűnelkövetők számára a terörös szervezet nem versenytárs, hanem együtt tudnak élni ezekkel. A másik előnye a, a, az a bűnelkövető számára, hogy a terrorista szeretek nem nagyon engedik meg a rendvédelmi szervek jelenlétét az átlagokeredő területeken, ez könnyűvé teszi a bűnelkövetők működését, így a két fél nagyon jó partner lehet. A terrorista ideológiai közszélokat követ, ám segítheti a kábítőr kereskedőket a terrorista szervezetek és a szervezet bűnözők együttműködése ö, fennáll akkor is, hogyha sokszor egymás ellen harcolnak adott esetben. Tehát a megállapodásokat azért betartják, annak ellenére sokszor összeütköznek. Ezt mutatja a tapasztalat. És, mint mondottam, a, a kábítószerből származó pénz jelentős része sokszor a terülős szeretek zsebében végzi. A kábítószer kereskedelem és terrorizmus közötti összefüggés például jól látható Dél-Amerikában, Kolumbiában. Feltételezések szerint a FARC szervezet teljes mértékben függ a kokain termelés és kereskedelem használtól. Feltételezzük, hogy a FARC terrorista szervezet Kolumbia egyharmadát tartja ellenőrzése alatt, és érdekes megnézni, hogyan állt elő ez a helyzet. Korábban Kuba támogatta ezt a marxista szervezetet fegyverrel és pénzzel, ez azonban már rég befejeződött. 80-as években a, a terrorista szervezet ö, olyan szegény területeket elnözött, ahol a ö, szegény gazdák többszörösét keresték a kokatermelésből annak, amit korábban kerestek élelmiszernövényekből. Ez hatalmas tömegtámogatást jelentett a FARC számára, ahol eh, azt, ők azt mondták, hogy a, a szegény gazdáknak magasabb jövedelmért küzdenek azzal, hogy megengedik a koka termelését. És persze a bevételeket terrorista célokra költötték. Közép-Ázsiában, közel-keleten is látható ugyanez az együttműködés, ahogy ezt előttem említették, sokszor az ideológiai szempontokból engednek a szervezetek. A szunnita ö, szervezetek és a síta szélsőségesek Libanonban az a vallás által tiltott ópium és egyéb kábítószer fogyasztás ellenére engedik ezek kereskedelmét. A kábítószer fogyasztást keményen büntetik, ám a termesztést támogatják sokszor a kerülsefszetek maguk is folytatnak kábítószerelmes programokat. Észak-Írországban Direct Action Against Drugs nevű szervezet működött, DAT rövidítéssel, amely a, a Provo, a IRA tiltott, vagy illegális hadseregével működött együtt. Sokszor megöltek kábítószerkereskedőket, illetve behajtottak tőlük pénzt. Aztán a Concerned Parents Against Drug szervezet eh, az ír köztársaságban működött, az aggódó szülők szervezete, amely sok esetben kapcsolatot adott fenn a, a tiltott IRS fegyveres szervezettel. E, ezzel népszerűbbé váltak a, a terrorista szervezetek, hiszen állítólag felléptek a kábítószer eh, terjesztése ellen. Holott a színfalak mögött beszedtek pénzeket az általuk területeken a kábítószer kereskedőtől. Tehát amíg a terrorista szervezetnek engedelmes a kábítószer kereskedő, addig hagyják működését. Lezárandó mondandómat nagyon nehéz meghatározni az összefüggést a, a két kör között. Sok esetben a terroris a szervezetek esetében kiderül, hogy a kábítószer kereskedelem összefüggése milyen, ezt nyomozás révén tudjuk felfedni. Nagyon sok kábítószer szervezet elleni nyomozás esetén nem követjük végig a szálakat, amelyek bizony elvezetnek a, kábít, a, ter- a terrorista szervezetekhez is. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki kíván hozzászólni. Diaz de Mera, képviselő. Bueno, <clears throat> muchas gracias a Köszönöm szépen. A szakértőknek a felhangzottakat. Szeretnék ahhoz kapcsolódni, ami a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés közötti kapcsolatról hangzott el. Tulajdonképpen történelmi ügyre szeretnék vissza mm, utalni Kolumbia, Kolumbia esetére, amelyről most is történt említés. Herman Castro Caicero könyvét kérem, hogy mindenki olvassa el, mert ez rendkívül érdekes ebből a szempontból, hiszen bemutatja a kábítószer, kábítószer kereskedelem kezdeteit. És Tulajdonképpen arról számol be ez a mű, hogy a fark és a kábítószer kereskedők később hogyan fúzionálnak. És hogy bizonyos esetekben a kolumbiai állam, illetve a drogkereskedők között milyen konkrét fegyveres harc bontakozott ki. Ráadásul egy spanyol is érintett volt ebben az ügyben, egy baszk szeméről van szó, aki ö, lőfegyvereket, ö, illetve robbanó fegyvereket vezetett be, és ö, adott át a FARC részére, akik aztán ezt felhasználták az állammal való harcukban. Tehát ez egy igen ö, kemény harc, a fárk, a kábítószerkereskedők, a fegyveres szervezetek és az állam. Nagyon nehéz egyébként azt is pontosan megállapítani, hogy ki, ki ebben a játszmában, és hogy hol húzódnak a vízválasztók. És valóban kimondhatjuk, hogy az terrorizmus és a öm, szervezetbűnözés közötti kapcsolat tény, épp úgy, mint ahogy ez a FARC beli példa is mutatja. Március 11-én hazámban is egy ilyen szomorú esemény emlékeztet erre az összefüggésre. Ezt szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni a vita során, ugyanis azt hiszem, hogy az a jelenség, amelyről beszélünk, pontosan a kolumbiai példában teljesedik, kimutatkozik meg. Természetesen ennek aztán nagyon sok változatát ismerjük máshol is a világban. Aztán itt van például a dzsihádista terrorizmus, amelyről is beszéltünk Timbuktu kapcsán, illetve Észak-Mali kapcsán. Nos, hát ez is egészen világos példa. Ezeket mindenképpen szerettem volna elmondani a mai vita során. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon érdekes hozzászólást. Newton Dunn képviselő. Uh, thank you very much to both Köszönöm mind a két uh, szakértőnek mint egy akciófilmet néztünk volna. Megpróbálta az ember, csak kapkodta a fejét, hogy követni tudjuk. Jó lenne, hogyha megkapnánk a szöveget, mert nehéz volt lépést tartani a felolvasott szöveggel. A kérdés, amit feltennénk, az az, hogy önök szerint ez a bizottság mit javasolhatna annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Amit most mondanak, illetve később küldenek, az rendkívül hasznos lesz majd a jelentésünk elkészítésekor. Ugyanakkor vannak kérdéseim. Kostas úr, győzünk vagy veszítünk ön szerint? Kik nyernek? Mi vagy a rossz fiúk? Makarenko asszony Megnéztem az ön cégét a Google-ban. Nem lehet elérni az önök cégének honlapját, se Google-ban, sem Safari-ban. Egy csomó más hasonló nemű, nevű dolog feljön, de az ön weblapja az egyáltalán nem érhető el. Ön ennek tudatában van? használta azt a szót, hogy nexus. Állandóan ezt használta valójában, ami zsargon. Meg tudnám mondani, hogy mi ez a nexus? Hogy megértsem azt a hasznos információt, adott, amit adott nekünk. Grazie, se non ci sono altri interventi. Do... Van még más, aki hozzá akarna szólni, mert ha nem, akkor megadom a szót Makarenko asszonynak először. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Sok kérdést. A Kolumbiával kapcsolatos hozzászólásokat vettem. Valóban Kolumbiát sokszor egy ilyen a priori ö, ö, modellnek tekintik, ahol lehet vizsgálni a, a évtizedek során, hogy alakult ki a kábítószer kereskedők, termelők, illetve a terős közötti kapcsolat egy ilyen tanulási folyamat lehet Kolumbia vizsgálata, hiszen évtizedek óta eh, folyik ez a, ez a párhuzam ott, terrorizmus és a kábítószer termelés, kereskedelem. Lehet, hogy nem tanultunk ezekből, a tanul, ezekből a, eh, az esetekből, vagy nem vittük át mondjuk az Európában folyó munkánkra eléggé az itteni tanulságokat, és helyes, hogy rámutatnak újra Kolumbiára hogy a szakbizottságuk mit tehet, hogy javítson a helyzeten, milyen ajánlások születhetnek. Ez, ez a tanulmány tele van ajánlásokkal, mi írtuk, éppen e célból, és talán világosabbá teszi azokat a konklúziókat, amelyet egy kicsit roham tempóban ismertettem önökkel elnézést, hogy így siettem. Én azt hittem, hogy lassan beszélek, de mondták, hogy nem. De hát majd kávé mellett talán meg tudjuk nyugodtabban beszélni ezeket a kérdéseket. Tehát több ajánlást megfogalmaztunk ebben a dokumentumban, remélem, hogy segíti ez önök munkáját majd. De hogy de szívesen tisztázom is egy beszélgetés során, hogy pontosabban mit jelentenek ezek. Hogy a nexus mit jelent? A dokumentumban kifejtjük ezt a definíciót. Ez a nexus kifejezés ezzel kapcsolatban, én írtam már cikket a terezmus és egy szervezetbűnös közötti együttműködésről még 98-ban. És ebben a rövid cikkemben, amelyet megelőzött egy több éves terepmunka, egyfajta modell dolgoztam ki arról, hogy a szervezetbűnözés meg a terrorizmus hogyan illeszkedik egymáshoz. Ez egyfajta szervezeti kapcsolódási és operatív kapcsolódási és egy evolúciós kapcsolódási rendszer dolgoztam ki. A szervezeti kapcsolat megvan, nyilvánvaló, két különálló szervezet közötti kapcsolatokról van szó. Szóval van ugye egy egy terrorista csoport és egy szerzett csoport, ez két külön, mondjuk egy militáns iszlamista sejt és a drangeta a másik oldalon, és ők egy üzleti kapcsolatot hoznak létre. Azonban egy második szintje a két terület közötti együttműködésnek lehet az úgynevezett műveleti együttműködés, amikor a taktikákat egyeztetik Diaz de Mera úr említette Kolumbia esetét megint csak. A kábítószer kereskedők maguk is robbantásos merényleteket követnek el, hogy politikai hatással legyenek a folyamatokra. Tehát terrorista taktikát alkalmaznak szervezetbűnözői csoportok, és ennek a másik oldala az, hogy a terrorista szervezetek meg, meg szervezett bűnöző, bűnözői tevékenységet is folytatnak. Beszéltünk erről a finanszírozás ügyeiben. Szervezett bűnözői csoportokban, például a tamil tigrisek, mondhatni, hogy, hogy kiváló szervezett bűnözők voltak. Behajtást, ember csempészeti hálózatok, kábítószer csempészeti hálózatokat működtettek kiváló módon, úgymond. Szerintem tanultak tőlük a szerzett bűnözők sokat a Tamil tiger amely amely terőse szerzett volt alapvetően. Ami pedig ez a nexus, tehát e, egyfajta egy, a kapcsolatrendszernek egy elnevezése, és az evolúciós forma ennek tanulmányozható a FARC esetében, amely nagyon, egyrészt nagyon világos politikai célrendszert követ, ideológiai meggyőződésből, és ha megnézzük az elmozdulás az elmúlt évtizedekben, mostanra a FARC sokkal inkább egy bűnözői szervezetként működik, mint sem mondjuk itt klasszikus terrorista szervezetként. A kolumbiakkal való tárgyalások során mindig az, arra győzködjük a kolumbiai hatóságot, hogy ez nem egy politikai terrorista szervezet, hanem egy, egy, egy bűnne szervezet. Például a perui határ mentén mák termeléssel foglalkoznak nagyban, ennek semmi köze az ideológiához, ez sima szervezeti bűnözés. Tehát van egy ilyen evolúciós ügy. Például a PKK kurz szervezet, vagy a KLA is egyre inkább elvették az ideológiai céljaikat, talán azért sok, minden más oka van ennek, van, amikor az operatív tevékenység változik, a vezetők változnak, sokféle oka lehet, vagy vagy nem tudnak már ideológiai szempontból toborozni csak fizetésért, ahhoz meg pénz kell. Akár miért is, sokszor klasszikus terrorista szervezetek ideológiamentes mentes bűnözői szervezeteként működnek. Ezt nevezem én nexusnak a definíciómban. Uh, the website question. A website, ugye. A websájtom tegnap éjjelig elérhető volt, most újítjuk föl éppen, talán a legjobbkor, hát nem a legjobbkor. Oké, okay, grazie. Adesso... Köszönöm. Akkor Közter szúrja szó. És aztán majd Ferrer Kausen úr következik. No? Uh, um, Köszönöm szépen. Az első kérdés az az, hogy milyen ajánlást is tudnánk megfogalmazni ennek a szakbizottságnak e felé, a szakbizottság felé. Hát az én véleményem szerint az az, hogy a már meglévő eszközöket és kommunikációs hálózatokat használják fel jobban. Ez a legfontosabb szerintem, ugyanis vannak most is ö, eszközök a kezünkben, persze lehet mindig több ö, bonyodalmat kérni, minél több eszközt, stb. De próbáljuk meg a jelenleg is rendelkezésre álló eszközöket megfelelőképpen kihasználni mindennapi munkánk során. Természetesen itt az Európolon belül az együttműködést nagyon szeretnénk ö, ö, kiterjeszteni a hírszerzésre is, tehát ezen a területen igen, jó lenne, hogyha egy integráltabb megközelítést lehetne megvalósítani a rendvédelmi szervek, illetve a hírszerzések között. Szükségünk van a katonákra is, főleg akkor, amikor az Európai Unión kívüli területekről beszélünk, vagy ezek kapcsán gyűjtünk információt, főként a konfliktusos területekre. Most, hogy nyerünk vagy vesztünk, hát tetszett nagyon ez a meghatározás. De hogy sikerül-e terepet ö, nyernünk, vagy sem? Ez a kérdés szerintem. Tehát ez jobban megmagyarázza talán a helyzetet. Én szerintem sikerül egyébként. Igenis, és szép lassan, de biztosan nyomulunk, szerzünk területeket, egyre magabiztosabbak vagyunk, Ugye már mondtam valamit a konfliktusos területekről, az Európai Unión kívüli területekről. Ezekről természetesen az Európai Unió belsejébe irányuló terrorista ter- tevékenységekre számíthatunk. Maliról is beszéltünk. Franciaország kapcsán ugye voltak letartóztatások, ebből a területből származó személyeket tartóztattak le terrorista tevékenység gyanújával, és ugye amikor a konfliktusos területekre tekintünk, most hát ezeknél mindig ott van a potenciál, hogy a öm, terrorista cselekményeket mondjuk exportálják akár az EU-ba is, és ezzel a biztonsági helyzetet kockáztassák, vagy pedig például a szaharai területeken túszokat szedjenek Európai Uniós állampolgárokat. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is kérdéseim lennének. A következőket szeretném megtudni. Az Európai Unión belül melyik az a bűnözői csoport, amely tökéletes partner lehet a terrorista csoportok számára. Melyek azok a közös célok, érdekek, amelyek mentén kialakulhatnak ilyen együttműködések? És a másik kérdésem, hogy be tudnak-e számolni olyan terrorista cselekményekről, amelyek esetében a szervezet bűnözői csoportokkal való együttműködés világosan kimutatható volt itt Európában. Thank you, Madam Chair. Um, two very, two very simple... Köszönöm. Két nagyon egyszerű kérdést kaptam. mely bűnözött szervezői csoportok az ideális partnerei a terroristáknak? Hát ez jó kérdés. E, hogyha nagyon a kontextusban és regionális fókusszal gondolkozunk, akkor gyakorlatilag minden terrorista szervezet kiépített e, csempész hálózatot, amelyek önmagukban is működőképesek, Ugyanakkor egy bűnöző szervezetnek hajlandóságot kell mutatnia arra, hogy egy olyan társadalom megdöntésére törekvő terrorista szervezettel együttműködjön, amely társadalomban egyébként ő egészen jól elműködik. Tehát igazándiból ez a nagy kérdés itt a nyugati világban, hogy ezek hogyan tudnak szervez, összeszerveződni ezek a csoportok, és hogyan működnek együtt azt találtuk, hogy a régi maffiák, a régi régi gyökeret vert bűnözői csoportok, legyenek azok Nagy-Britanniában, Németországban vagy Hollandiában, tehát a történelmileg kialakult bűnözői csoportok nem nagyon működnek együtt a terroristákkal. Az új szervezett bűnözői csoportok, amelyeknek új vezérkara van, azt mondják, úgy gondolkoznak, hogy együttműködünk, mert nincs veszíteni valónk, együttműködünk az emberkereskedelmi útvonalunkon, a csempész útvonalunkon, mert hát jó üzlet ez nekünk. Aztán itt egy kicsit bonyolultabbá válik a helyzet, és tényleg egy filmé válik, amit csak úgy nézünk, és olyan az, ez, olyan dolgokra gondolunk, mint Pablo Escobar leül Osama Bin Ladennel vacsorázni. Egyébként lehet, hogy ezt teszik éppen most, bárhol is vannak a túlvilágon, de azt gondolom, hogy itt ez ennél bonyolultabb, mert nekünk azt kell megvizsgálni, hogy adott esetben egy embercsempész hálózat, amely tíz embercsempészeti üzletet bevállal, tehát tíz embert eljutott Pakisztánból, az általában nem tudja, hogy egyébként mi bűnözők vagyunk, és fel akarjuk robbantani majd Európa nagyvárosait. Azt fogják mondani az embercsempészeknek, hogy mi pakisztáni emberek vagyunk, akik jobb életre vágyunk Nagy-Britanniában. Kifizetjük a szokásos piaci árat, és ebből a szempontból csak üzleti együttműködés van utána, aztán megérkeznek az Egyesült Királyságba, és aztán nyilván megszűnik a kapcsolat a bűnöző szervezetekkel. A bűnöző szervezetek csak facilitálják ezt a bejutást az Európai Unióba. Nagyon nehéz ezt elemezni, csak visszatekintve tudjuk és aztán később, később verjük a fejünket a falba, hogy miért nem vettük észre ezt a kapcsolatot. Vannak tehát példák, és ezek közül egyik-másik szerepel a jelentésünkben is. Olyan terrorista csoportokra is rákérdezett, amelyek használták a szervezet bűnözés segítségét, egy példára tudok gondolni, amelyben a hatóságok azt mondták, hogy egy konkrétan elkövetett terrorista támadásban egy bizonyos terrorista szervezet és egy bizonyos bűnözői szervezet együttműködött és itt az együttműködés az az volt, hogy eh, a terrorista mozgalmat támogatták a bűnözői körök. Eh, a madridi bombatámadáskor például megint van egy eh, kábítószer csempész szál. A Toulouse Mira, aki a zsidóiskolába lövöldözött, ott lehet azt mondani, hogy ő egy magányos farkas, de hogyha megvizsgáljuk Mira hátterét, akkor azt látjuk, hogy egyszerre voltak kapcsolatai iszlám militista csoportokkal, és aztán a családon, a testvérén keresztül neki voltak bűnöző összeköttetése, és ő maga is az volt. Tehát ebben a személyben is megjelenik ez a párhuzamosság, amely egyik kiegészíti a másikat, és mind a kettőt felhasználta a terrortámadásban. Eh, Mirát tehát leírták, mint magányos farkas, de hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan mozgott és mit csinált, akkor már is, eh, már is a felmerül az, hogy hát azért itt lenne még kutatnivaló. És egyébként is eh, más egyéneknél is mi azt mondjuk gyakran, hogy ezek az emberek a határmesdjéjén mozognak a bűnözésnek és a terrorizmusnak, jobban ki kéne vizsgálni Mukhtar Bel Mukhtar nem Európában tevékenykedett, és nem itt kapta a kiképzést sem, de Marlboro úrként ismerik Észak-Maliban, mert ott neki egy cigaretta csempész hálózata volt. Tehát ez a bűnrészesség így is összeállhat, tehát nem feltétlenül két személy bűnrészes, hanem, hanem gyakorlatilag egyesül a két dolog. Vagy... Your questions. Remélem ezzel válaszoltam a kérdést. Köszönöm, you, Köszönöm, elnök asszony. Azt kérdezték, mi volna az ideális együttműködés egy terrorista szervezet, meg egy szer, bűnlekötő között? Hát nem tudom, de mondjuk az kiválóan működne szerintem, hogyha egy bűnelkövetés szervezet alakulna A terrorista szervezetté. Tehát fenntartaná a saját hálózatát, saját bűnszervezetét, napi gyakorlatát, bűncselekmény gyakorlatát, ám eközben részévé válna egy terrorista szervezetnek. Hát ez volna az ideális pálya számukra. És ellenőrizés alá vonná a terrorista tevékenységet is. Amit nem tudunk, vagy nem látunk, és nem, nem is tudok profilírozni ilyen bűncselek, bűnszervezetet, jelenleg nem ismerünk konkrétan ilyet. A terörös tevékenységről beszélt, az egyiket említette előző hozzászóló, a dohánycsempészet, cigarettacsempészet az egyik régi ilyen. Régi példa például, a, amikor a, a marhahús tilam ma fennállt, a, a a kergemarha kor miatt. Mi történt akkor Nagy-Britanniában? Ír az ír köztársaság és Észak-Írország között északír marhákat áthajtottak Írországba, és akkor mondtuk, ez az ír marha lett. Tehát, és a marha hajtás ban közvetlenül érintett volt, ugye a, a marahús azonnal értékesebbé vált, az a, a brit marha ehetett, eladhatatlan volt, írmarhaként eladható volt, az IRA pedig kaszált ezen a tevékenységen, bármilyen egyszerű és kéznepekvő is volt. Grazie, adesso chi sono intervenire. Köszönöm szépen, Schmidt képviselő kérte a szót. Köszönöm szépen. Elnézést, nem voltam itt az elején. Ez a negyedik ülésem egyébként ma reggel, ami részt veszek. Engem az érdekel, hogy jogalkotási szempontból a terrorizmusra vonatkozó jogszabályainkban a kiegyensúlyozottság hogyan valósul meg. Amikor ö, támadás ért bennünket, akkor úgy gondoltam, hogy gyorsan kell reagálnunk, de úgy tűnik, hogy itt Európában a jogalkotás ezt nem teszi lehetővé. Egész egyszerűen nem jól célzott a jogalkotás, nem vagyunk képesek arra, nem, kritikusabbnak kellene lennünk, ugyanis nem tudunk egy olyan ö, társadalmat építeni, amelyben azt feltételezzük, hogy mindenki terrorista, minden sarokban terroristákra próbálunk vadászni. Mindezek a nyomozások, a repülőtereken a motozások, és így tovább. Az Egyesült Államokban azt mondják, hogy igen, mi megtaláljuk a terroristákat, de amikor konkrét eseteket kérünk tőlük, hát akkor nem fogják azt nekünk az orrunkra kötni. Az Európolban néhány évvel ezelőtt találkoztam valakivel, aki szintén ugyanezt mondta, hogy sikerült terrorista cselekményeket megakadályozniuk. Hát azt hiszem, hogy itt inkább általánosabb jellegű kérdésem lenne, ugyanis ez az egész társadalom hozzáállásáról szól, nagyon is tetszik nekem az, hogyha a terrorizmus, a szervezetbűnözés ellen felvesztük a harcot. A kérdésem az inkább arra vonatkozik, hogy amit most teszünk, az megfelelő megközelítés, akkurátus, azt célozza, amit szeretnénk, vagy pedig inkább a privát szférának a megsértése a az ára annak, hogy ezt megtehessük? Például Nagy-Britanniában mindenki tudni fogja, hogy ki hová tesz egy lépést akár. Még talán a hálószobákba is be fognak kukucskálni mostantól? Ez egy kiegyensúlyozott megoldás önök szerint? És hogyha önök azt mondják, hogy igen, akkor a következő kérdésem az az lenne, hogy és akkor ezzel sikerült felderíteni minden terrorista csoportot? Szerintem egy kicsit óvatosnak kell lenni, nem vagyok benne biztos, hogy jól haladunk, jó irányba haladunk. Elnök, köszönöm szépen. Borgéció úré a szó. Köszönöm szépen. Miután a szakértőink biztos, hogy nagyon is értenek ehhez a témához, és egyébként szeretném megköszönni az ő felszólalásukat, Nem tudom, hogy esetleg további információkkal szolgálhatnak-e a banki, illetve pénzügyi ö, hátteréről ezeknek a terrorista cselekményeknek, csoportoknak. Tehát kik támogatják pénzügyileg? Honnan kapják a pénzt? Elnök? Makarenko asszonyi először a szó, és aztán Kostesz úré. Um, Kezdem az egyenesebb kérd, a, a, direktebb kérdéssel, a másikra inkább írásban válaszolok majd a pénzügyi források az erőzmus felé, de szerintem utána még koordinálhatunk. Tehát az első kérdés. Régóta tartó vita tárgya, amelynek, amely az termés elleni szakpolitikákkal foglalkozik, és helyesen mondja hogy szeptember 11 után nagyon sok kormány követte az amerikai eh, példát. Blair úr sem maradt le nagyon. Tehát jogalkotási reflexiók is születtek. Ennek eredményeképp kialakult egyfajta egyensúly, billenés, az emberi jogok védelme és a terrorizmus elleni harc, vagy a terrorizmus a cella felkutatására vonatkozó erőfeszítések között. Hogy ez valóban túl sok-e? Hát egy filozófiai kérdés is lehet. A nyugati társadalomban gyakran mondjuk azt, hogy az emberi jogok az egyén jogait jelentik, ugyanakkor az egyén jogait sérültek. Le kell vegyem a sizmám a reptéren, le kell vegyem az övemet el kell magyaráznom, hogy miért 101 milliliter van a, a kölni, és miért nem csak 90 milliliter, tehát kényelmetlenség ez, de sokszor a közösségek jogát nem mérlegeljük eléggé. Nyugaton legalábbis. Keleten viszont a kettesomban a közösség jogai erősebbek, mint az egyén jogai. Sokszor azonban valóban rendszeresen lehet akár kisebb bombamerényleteket megelőzni, amelynek lehet, hogy csak egy-két halálos áldozata volna, de, de lehet, hogy megír levenni a csizmámat a reptéren, és akkor lehet lecsúszom a kávéról, de talán megéri. Szerintem legyünk körültekintőek, én ebben hiszek, hogy meddig toljuk ki a határokat, és hány egyéni jogot sértünk, hány szemét mondjuk vonunk kérdőre az utcán, tehát nem akarok egy paranoi társadalomban élni, ahogy a 60-as években a KGB által uralt társadalom működött, tehát nem ez a cél nyilván, de ha komolyan felmerül a gyanúja, hogy én terrorista vagy, vagy szervezett bűnözésben veszek részt, és lehallgatják a telefonon, miközben anyámmal beszélgetek, hát legyen, hát miért olyan nagy baj ez, ha megalapozott a gyanú, vagy ha a kutyámat sétáltatom, és közben egy, egy kamera figyel az utcán, biztosítva az, hogy valami ne történjen, ám legyen, szerintem. Ám sok ember számára, akik úgy gondolják, hogy az egyéni jogok az alap prioritás és a, a legfőbb védelem tárgyai kell legyenek, azok számára ez zavaró. Tehát egy filozófiai jellegű vita is, amely felveti azt, hogy kit kell megvédjünk, mit kell megvédjünk alapvetően a rendvédelem részéről, és ez a válasz adja meg a, a választ az önkérdésére is majd. Um, come back right away to the first Köszönöm, vissza szeretnék térni az első kérdésre, mi szerint ez kiegyensúlyozott megközelítés, e vagy sem. Számunkra a következőképpen néz ki a dolog, mi egy rendvédelmi szerv vagyunk, mi megpróbáljuk megvédeni az európai állampolgárokat. De ide tartozik az ő egyéni jogaik és emberi jogaik védelme is. Tehát ebben az értelemben azokat a jogszabályokat követjük, amelyek most éppen érvényben vannak, és amelyek lehetővé teszik, hogy úgy működjünk, ahogy működünk. Tehát itt inkább a kérdés a politikusokhoz kellene, hogy szóljon, és nem annyira azokhoz, akik igazából csak a meglévő jogszabályokat alkalmazzák. Most, hogy mennyire magas ez az ár? Szerintem ez is egy nagyon is politikai természetű kérdés. Egy másik kérdés, amiről hallhattunk, hogy vannak-e írott jelentések arról, hogy kik finanszírozzák, hogyan finanszírozzák a terrorista cselekményeket. Igen, létezik ilyen jelentés. 2012. májusában például van egy jelentés, amelyet az igazságügyi tanács elébe is terjesztettünk. Elnök, köszönöm, Koszter úr. Tessék, Bill. Um, Csak reagálnék arra, amit Kostas úr mondott. Az EU terrorizmus koordinátora ügyében ön aktív rendőr nyilván nem akarja a politikát kommentálni, de volt itt a parlamentben egy Heiste Fries nevű eh, holland eh, képviselő, nagyszerű ember, barátunk, és aztán ő lett az antiterrorista koordinátora az EU-nak, és aztán lemondott, nekem azt mondta, azért, mert nem volt együttműködés a tagállamokban, nem bíztak egymásban a tagállamok. Megint csak egy filozófiai kérdés, ön szerint javul a helyzet, vagy még mindig mindenki frusztrált? Well, to be quite frank, if we talk about... Őszintén szólva, hogyha a akkor a terrorizmus elleni koordinátorról beszélünk, akkor ugye arról van szó, hogy ez a tagállamok erőfeszítéseit koordinálja. Kerkove úrral és csapatával együttműködésben vagyunk, és amikor eh, Friss úr elkezdte ezt a munkát, és eh, aztán később, amikor lemondott és jött Kirkove úr, akkor eh, azért beszámolhattunk ezt követően eredményekről. Hogyha megnézzük a napi munkánkat, akkor 2008 óta működöm az Europolnál, és egyre növekszik a szervezetünk felhasználása. Egyre több információ érkezik hozzánk folyamatosan, és egyre több erőfeszítést tesz az EU, illetve a tagállamok arra, hogy konkrét programokat készítsenek, Gondolok itt például az EU cselekvési tervre, amely a radikalizációról szól, a robbanószerek biztonsági kérdéseiről szól, és ilyen dolgokról. Nos, ezek a cselekvési tervek tartalmaznak egy sor olyan tevékenységet és fellépést, amelyek ebből következnek. Hogyha a robbanószerek biztonságát nézzük, akkor ott is kialakult egy rendszer, amely komoly segítséget nyújt eh, a nyomon követés tekintetében. A tavalyi bulgáriai burgaszi eh, terrortámadásnál tudtuk eh, használni a, ezeket az eszközöket, az Európai Uniós eszközöket, a koordinátorok leültek, és, és hát megpróbáltak, ez az álláspontja a koordinátornak, mindenki ugyanolyan módon járjon el. Köszönjük, Kostas úr! Ami a bolgár merényletet illeti, a múlt héten a Libe és a Krím delegációja az Eurojusthoz látogatott, illetve az Europolhoz is, és ott beszéltünk arról, hogy az Europol nyomozói eljutottak a bulgár, bulgár merénylet helyszínére, és közösen az ottani kollégákkal megértették azt, hogy a libanoni sejtek hogyan kapcsolódnak ehhez a témához. Volt ott egy kicsi dob, és ennek a részei vezettek végül is nyomra. Tehát ilyen értelemben példákat láthatunk arra, hogy a koordinált megközelítés, valamint a hírszerzés közösen nagyon komoly hatást tud elérni, és fel tudja deríteni ezeket az ügyeket. Ha nincsen további kérdés, akkor szeretném megköszönni a mai meghívott vendégeinket, és most felfüggesztjük az ülést, és 15 órakor folytatjuk. Köszönöm.